Dear colleagues, uh, let's start our meeting with... Kedves képviselőtársaim, kezdjük el az ülést. Először is fogadjuk el a napi rendet. And uh, we go directly to point three és már is a harmadik napi rendi pontra térünk rám, amely meghallgatás, mégpedig nyilvános meghallgatás Elke Kőnéggel, az Egységes Szanálási Testület, vagy az SRB elnökével. Üdvözlöm itt Elke Kőninget, megragadom az alkalmat, hogy boldog születésnapot kívánjak neki, mert éppen már elsik a születésnapja. Azt hiszem, hogy van annál jobb módja is a születésnap megülésének, mint hogy az ember egy meghallgatáson van a parlamentem, de hát minden jót kívánunk. Mint a kollégák tudják, ez már a második meghallgatás az SRB, vagy az Egységes Szonálási Testülettel. 2016. január 1-ével lett teljesen vette fel teljes tevékenységét az SRB, és a parlament és az SRB egy hivatalos megállapodás kötött, ez megjelent a közlönyben, és ebben részletezük együttműködésünk módozatait. A kollégák tudják, hogy a szanálás világában sűrű időket éltünk az elmúlt időben. Sok minden történt, bár nem is annyira az SRB, hanem a versenyhatóság asztalán tornyosultak a dossziék. Tudom, hogy egy-két képviselőtársunk foglalkozott ezekkel a kérdésekkel. és bár az egyes országokról szóló döntés nem tartozik az SRB hatáskörébe, de hát nyilván nyomon követik mindazt, ami történik. Nem csak a múlt tanulságai fontosak, hanem a jövőbe is kell tekintenünk, hiszen az SRB most már teljes jogú szervezetként működik, minden szabály hatályos. Éppen ezért nagyon izgalmas jövő előtt állunk. Mi meghoztuk a jogszabályokat, most látnunk kell, hogy hogyan válik ebből valóság. Hogyan válnak ezek valósággá. Fura vita uh, folyt, a beruházó védelem, a versenypolitika kérdései keveredtek össze az elmúlt időben és néha, gondolok Olaszországra, hazámra, néha nagy belpolitikai viták alakultak ki, és és néha bizony a tagállami parlamentek olyan törvényeket akarnak elfogadni, amelyek esetleg eh, az európai hatáskörbe tartoznak, szabad az arányosság, az átláthatóság mind nagyon fontos. Nos, mindezt megelőlegezve nem szabad megfeledkeznünk az MREL eh, meghatározásáról, illetve a szanálási terv felállításáról valamint az egységes szanálási alapot um, lassan fel kell tölteni a bankok hozzájárulásával, és um, az SRB fogja az EDIS-t uh, is igazgatni. Tudjuk, ezek a keretfeltételei az új rendszernek, sok témáról van szó, Elke König előadásában biztos fog szólni ezekről a kérdésekről, de mielőtt megadom neki a szót, kiemelem, hogy kitűnő az együttműködés az SZRB és a parlament között. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, kedves parlamenti képviselők. Persze, az első megjegyzésére visszatérve, persze máshogy is lehet ünnepelni jobban a, a valakinek a születésnapját, de nem ez a legrosszabb e, módja ennek. Az elszámoltathatóság kulcsfontosságú, és nagyon örülök, hogy itt vagyok, itt lehetek, és beszámolhatok, és látom, hogy már további meghallgatásokat is terveztek. Meghallgatva a bevezetőt, egy kicsit aggódom, nehogy kevésnek bizonyuljon ez az idő. Próbálok rövid, próbálom rövidre fogni a bevezetőmet, úgyhogy azzal kezdtem, hogy hogy áll a helyzet az SRB felállításával kapcsolatban. Még mindig a, dolgozunk ezen, hogy felállítsuk az egységes szanálási testületet, aztán a 2016-os prioritások, amelyeket a munkaprogramunkban határoztunk meg, ezt ki fogom emelni, és végül, de nem utolsó sorban az egységes szanálási alap helyzete, és kollégám is itt van velem, Timo Lotiniemi, ő tudja megválaszolni ezeket, az erre vonatkozó kérdéseket. Ami az SRB felállításával kapcsolatos helyzetet illeti, működünk. Körülbelül 130 munkatársunk van, Majdnem minden tagállamból jöttek már hozzánk a munkatársak, és nagyon különböző háttérrel rendelkeznek ők. Úgyhogy azt hiszem, ez nagyon jó. Vannak olyanok, akik a pénzügyi szektorból érkeztek, vannak akiknek kormányzati vagy szabályozó testületi hátterük van, úgyhogy nagyon különbözőek a tapasztalatok. A szükséges administratív igazgatási szabályokat létrehoztuk, ez nem volt egyszerű, és elég zöggenőmentesen működünk, legalábbis ahhoz képest, hogy még csak most kezdtük. De természetesen még nagyon sok feladatunk van szeretnénk hamarosan átköltözni az állandó székhelyünkre, lehetőleg március végén, április elején ez megtörténik. A szervezési ügyek mellett ami a zenelás tervezését illeti, tavaly óta működünk, tehát már elkezdtük a munkát ezzel kapcsolatban. A múlt év második negyedévében, eh, amikor még csak eh, alig két tucat ember dolgozott nálunk, eh, a különböző nemzeti szabályozó testületeket képviselték, és ők, illetve a tagállamok, az LKB és az e- Európai Bizottság képviselői együtt mm, felállították a négy bizottságot. Emellett nagyon fontos az üzleti világgal való együttműködés, a kapcsolat építése, illetve a kormányzati oldallal való együttműködés. Velük együtt sztenderdeket, poliszikat és iránymutatásokat dolgoztunk ki, amelyek a meglévő jogi keret végrehajtását célozzák. Ez egy szanálási tervezési kézikönyv, illetve egy válságmenedzsment kézikönyv részét képezi majd. Ezek a kézikönyvek, főleg a szanálási tervezési kézikönyv segít nekünk abban, hogy következetes és arányos szanálási tervezési munkát végezzünk, és bármilyen szanálási ügy, ügyet kezelni tudjunk a jövőben az euró térségben. Ahogy már mondtam, igyekszünk ennek az iránymutatásnak, ennek a kézikönyvnek egy kis rövidebb változatát, összefoglalóját kiadni idén hogy az elemzők, a bankok, a közvélemény hozzáférjenek ehhez, és jobban megértsék, hogy hogyan működik a szanálási tervezés, hiszen a piac idegessége részben arra vezet, volt vezethet, visszavezethető, hogy nem pontosan értették, hogy mik a szabályok, ezt érteniük kell. Emellett kezdtünk a bank ágazattal is együttműködni, két eh, bank ágazati eh, párbeszéd volt, egy bank mm, eh, ágazati párbeszéd volt 2015. október 29-én, amikor a, e, arról besz, a minimum elvárásokról beszél, beszéltünk, a szavatoló tőke és a leírható és átalakítható kötelezettségekkel kapcsolatban, ez nagyon érdekli az ágazatot. Ami az egyezményeket illeti az Európai Uniós intézményekkel, az Európai Parlamenttel és az SRB-vel decemberben írtunk alá egyezményeket, a politikai egyezményt már régen, és emellett decemberben egy Memorandum of, Memorandum of Understanding aláírására került sor az EKB és az SRB között az információ cseréről. Az információ megosztása az LKB-vel szemben az SRM szabályoz, rendeletben szerepel, és ez kiválóan meghatározza az információ cserét és rendkívül fontos, alapvető fontosságú ez az információ cserek az LKB-val folyamatos kapcsolatban vagyunk, hogy, a valóság, hogy, hogy átültessük a valóságba ezt. Ez nem igazán egyszerű feladat, a valóság azt mutatja, hogy mind a két oldalon elég nagy ö, energiára van ehhez szükség. Most térjünk rá a prioritásokra. Az SRB januári ülése elfogadta a munkaprogramot 2015. november végén, éppen hogy időben. Az SRB úgy látja, hogy jövőben mutató és jövőben néző szervezet, főleg elsődlegesen a szanálás tervezésen dolgozunk, és nem várunk arra, hogy az első ügyfelünk kopogjon az, az ajtón, és aztán temethessük is egyből, hanem sokkal inkább a pénzügyi stabilitás erősítésén dolgozunk, a szanálás akadályainak leépítésével. Olyan akadályokról van szó, amelyeket részben a bankoknak kell meg, leépíteniük, és olyanokról is, amelyeken nekünk, a szabályozóknak és a felügyelő szervezeteknek kell dolgoznunk. A 2016-os fő célkitűzés a teljes szanálási tervezési kapacitás létrehozása és az úgynevezett belső szanálási csapatok felállítása, ezek az IRT-k. A nemzeti hatóságokkal együttműködünk, szanálási kollégiumokkal, ahhoz, hogy egy szélesebb területi lefedettséget érjünk el. Egyes bankokkal kapcsolatban 2015-ben már elkezdtük a tervezést, és most lépről, lépésről lépésre haladunk a BRRD-nek megfelelő szanálási tervekkel. A az IRT-k, és hogyha szükség van rá, akkor a kollégiumok 2016-ban fölállnak, és ehhez azért van szükség, mert a szanálási tervek ről meg kell egyezni az IRT-knek és a kollégiumoknak, ahhoz, hogy tényleg előre tudjunk lépni. Milyen témák kerülnek napirendre? Az első szanálási tervek megtervezése, felállítása, értékelés, a szanálhatóság értékelés elkészítése, az intézkedések meghatározása annak érdekében, hogy az akadályokat eltávolítsuk az útból, a szanálás útjából, és az emerelek meghatározása, tehát melyek azok a minimum elvárások, amelyek a leírható és átalakítható kötelezettségekkel szemben fel, fennállnak. Az emerel tulajdonképpen hogyha megnézzük közelebbről a szanálási tervben, E, ez a legfontosabb eszköz arra, hogy a bankokat biztonságosabbá tegyük. E, a BRRD vezette be az emrelt, t ez minden bankra fog vonatkozni megfelelő és arányos mértékben, és emellett lesz még egy másik feladatunk is, ezen dolgozunk, mégpedig e, azon dolgozunk, hogy az emrelt t hogyan tudjuk, elnézést, újra kezdem a mondatot, van az Emrelnek egy nemzetközi eh, testvére, ez a teljes veszteség felszívó képesség, a TLAC. Ugyanaz a gondolat vezérli, de egy kicsit másak a részletek. A mi feladatunk az lesz, hogy a TILEK és az Emrel minél közelebb kerüljön egymáshoz, tehát a jó hír az, hogy ez szerintünk megvalósítható. A Tilek nemzetközi rendelkezései vagy elvárásai az emrelhez, az emrelbe betáplálhatók. Tulajdonképpen az emrel, tehát egy elvárás, az emrel nem legalább, tehát a teljes kötelezettségek legalább 8%-át kell, hogy kitegye, de még ennél sokkal több is lehet egyes esetekben. A legnagyobb bankoktól tehát ezt várjuk el a bankunióban. Azt hiszem, hogy biztonsággal tételezhetjük fel, hogy ezen bankok esetében, hogyha ezek bajba kerülnek, a szanálás lesz az elfogadhatóbb, a, vagy a valószínűbb megoldás, és nem pedig a csődeljárás. Ehhez pedig minden eszközt ki kell használnunk, lehet, akár az alapkihasználását is, remélem, hogy erre soha nem kerül sor, ezért határoztuk meg minimum 8%-ban ezt az emrelt. A weboldalon találhatnak a januárban az ágazatnak adott konferenciák, előadásunkról egy szöveget, abban ezt elolvashatják. Az MREL meghatározása nem csak mennyiségi célokat határoz meg, hanem minőségi elemeket is. Ezekről már beszéltünk részben. Ezek még nagyobb kihívást jelentenek majd, és a bankoknak ehhez, ezek megvalósításához több időre lesz szükségük. A hitel hierarchia például egy ilyen elem, de majd erre még visszatérhetünk. Meg kell határoznunk azt, hogy a szanálási ügyeket hogyan kezeljük, különböző eszközök állnak rendelkezésre, és a policy orientációkban ezt fogjuk követni, és megpróbáljuk elkerülni a, a hamis elvárásokat. Most rátérnék az alapra. Az SRB nagyra értékelte a tagállami áthidaló finanszírozási egyezményt, amelyet az ECOFIN fogadott el 2015. December, 2015. december 8-án. Ezzel a mechanizmussal most már legalább valami eszköz a rendelkezésünkre áll. Az első hitelfacilitás egyezmény már aláírásra került, és az elkövetkezendő hetekben továbbiak lesz, következnek. Ami az egységes szanálási alapot illeti, ez egy nagyon fontos hét, nem tudom, miért pont ezt a napot választották a kollégáim, biztos a szülinapomon akartak meglepni. A 2015-ben beszedett hozzájárulásokat ezen hét végéig fogják átutalni az alapra, alapba, és ma van a legvégsőbb határidő. Hétfőre tudni fogjuk, hogy pontosan mennyi átutalást kaptunk, 2015-ben a tagállamoktól. A 2016-os befizetésekkel kapcsolatban a következő tudom elmondani, májusra e, értesítjük az intézményeket arról, hogy mennyit kell e, befizetniük 2016-ra, és azt várjuk, hogy az SRF-be június 30-ára megérkeznek ezek a pénzek, és aztán már két e, átutalás két etapban megtörténik már az átutalás, és szépen lassan összeáll az alap. Az eh, száró eh, rendelkezéseim a BRRD végrehajtásával kapcsolatos, ez még négy tagállamban eh, hiányos. Kérem, hogy ezeket a tagállamokat segítsenek emlékeztetni arra, hogy hajtsák végre ezt az irányelvet, mert ez egy elengedhetetlen eszköz számunkra. Azt hiszem, hogy az Európában az előreláthatatlanság, illetve a túlságosan bonyolult jellege az ágazatnak, ez jól hangzó érv, de ez nem igazán igaz a bankszanálásra, hiszen a BRRD világos szabályokat határoz meg a tehermegosztással kapcsolatban, mi elkötelezettek vagyunk az átláthatóság mellett, és az arányos szanálási tervezés mellett. remélem, hogy hogy a szanálási tervezéssel kapcsolatban jó munkát fogunk végezni, és remélhetőleg kevesebb esetben lesz szükség a szanálásra, hiszen sikerülhet egy ö, korai ö, egyéni megoldások fele ösztönözni a bankokat. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Eszter Delange. First of all, let me also congratulate you. Köszönöm, én is szeretnék gratulálni önnek a frakció nevében a születésnapja alkalmából, és ahhoz az előkészítő munkához, amit elvégeztek annak érdekében, hogy a az egységes szanálási testület működésképes legyen, működőképes legyen a január 1-től. Az emrelek kérdéséhez hozzászólva alapvetően nagyon generikusan fogalmaz. És ez pedig egy kulcskérdés. A, mikor fogják az emreleket az egyes bankokra lebontva meghatározni, és ön azt mondta, hogy ugye ez legalább 8%, de a valóságban mennyi lesz, és mennyi kellene, hogy legyen. És aztán ön beszélt a még nehezebb kérdés, amiről ön is e, beszélt, azok a minőségi jellemzők, illetve az alá fölé rendeltség, és én azt gondolom, hogy a Bailin javítása, illetve a jogi kockázatok kép szintén nagyon fontosak. Tehát amikor talán nem teljes részletességgel, de a folyamatot tekintve elmondhatná, hogy ezzel a nehéz feladattal hogyan kívánnak megbirkózni. És aztán azt mondta, hogy 130 emberük van, dolgozójuk van, akkor most például már készek lennének arra, hogy egy nagy bank szanálását levezényeljék, mert ugye nem 130 a megcélzott, megcélzott létszám, ami pedig az edis illeti azzal kapcsolatos személyzeti eh, felvételek, illetve azoknak az időzítése eh, hogyan fog alakulni. Ön beszélt arról, hogy eh, bizonyos jogi normákat még nem minden tagállamban ültettek át, mennyire reális a személyzeti tervezés ennek fényében, illetve a hármas és négyes fázis jogi tervezése. Több időre van szükségük, vagy kevesebbre? Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Én is Emrel kérdéssel kezdeném, illetve én az Emrel kérdés megválaszolásával kezdeném. Nos, a BRRD mechanizmusokat kell kialakítanunk, ami a szanálás tervezést eh, illeti. Eh, a nagybankokon belül lesz eh, egy szanálási kollégium, amely a tervvel foglalkozik, és ennek a része az MREL. Az év végére a tervünk szerint MREL célokat határozunk meg a nagy bankcsoportok számára, mármint a amelyekkel mi foglalkozunk, és és aztán az intézményenként, illetve az entitásonkénti célokat is meghatározzuk. Tehát a bankoknak legalábbis egy útmutatást, egy orientációt szeretnénk adni, azzal kapcsolatban, hogy melyik irányba indulunk el, vagy milyen irányba indulunk el. Ugye erre 8%-ot határoztunk meg, ez a minimális követelmény, az, hogy meddig mehet föl ez, az a bank komplexisátásától függ, illetve olyan potenciális kérdésektől, amelyek a szanálhatóságot befolyásolják. E, tehát az év végére, az önkérdésére válaszolva, e, szerintem az összes nagy bankcsoport számára emrel célokat tudunk meghatározni. Ez még nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve ezek a bankcsoportok be is tartják ezeket a célokat, illetve képesek lesznek erre. Ez, ezzel elérkezünk a minőségi kérdésekhez. Minél eh, bonyolultabb egy bankcsoport eh, össze, eh, összetétele, annál fontos, hogy a no creditor worse off elvet követni tudjuk. És nyilván a harmonizálás az egy fontos kérdés, valamint a hitelezők közti hierarchia kialakítása, meghatározása is fontos. De addig, amíg a szabályok, vagy a jog nincs harmonizálva, addig ezt tudjuk elérni. Nos, ami a személyzeti kérdéseket illeti, újságírók ugyan ezt a kérdést tették fel, és a válaszom természetesen az, hogy le fogjuk vezényelni a szanálást, hogyha szükséges, e, de reméljük, hogy nem fog ilyesmi a közeljövőben bekövetkezni. E, tehát e, amennyiben szükséges, és emlékezzenek rá, hogy nem csak mi végezzük ezt a munkát, hanem a nemzeti szanálási hatóságok is, ketten együtt össze fogunk tudni fogni, és összeállítani egy csapatot. Természetesen e, az idő luxusában reménykedünk, és e, egy teljes személyzettel ez könnyebben fog menni. Nos, ami az edis illeti, e, még hogyha az EDIS egy újrabiztosítási mechanizmus, biztosítási mechanizmusnak az első eleme, akkor is meg kell várnunk egy kicsit, hogy hogyan működik ez, és ahhoz kötődően kiszámolni, hogy mekkora személyzetre van szükség, mennyi emberre van szükség annak üzemeltetéséhez. Ami az időzítést illeti, itt fontos az, hogy minden tagállam átvegye az irányelvet, és a nemzeti rendszereket beindítsák, ahhoz, hogy egy európai rendszer, illetve harmadik pillér kialakuljon, az nyilván a következő lépés. Elisa Ferreira következik. Köszönöm. Köszönöm, hogy eljött, és boldog születésnapot. Uh, congratulations on what you managed. Uh, gratulálok mindahhoz, amit eddig elértek. With the, uh, with the experience that we, that we already... Kérdésem, a az, elem, az egyes elemek végrehajtásának, az architektúra létrehozásának első tapasztalataira vonatkozik. Hogyha az egész pénzügyi rendszer, unió struktúráját nézzük, és belegondolunk abba, hogy milyen lesz, amikor majd működni fog, és reméljük, hogy működni fog, az fontos, hogy az átmeneti időszak jól sikerüljön, mert az átmenet, hogyha az rosszul sikerül, akkor az egész egy kudarcos dolog lehet. Én eh, egyet értek azzal, hogy önök eh, természetesen azt szeretnék, hogyha nem kellene szanálni, de nyilván fel kell készülni rá, ha mégis kell. Eh, de a, az, a BRRD előtt láttuk azt, hogy a legsérülékenyebb országokban akár még egy kisbank bajba jutása is szisztemikus veszélyt hordoz magában. Hogyan látják ők a BRRD-t és annak végrehajtását, és mi a kapcsolat a BRRD teljes végrehajtása, illetve a stabilizációs elemek hiánya között. Ön örült annak, hogy a kreditlányok, a tagállamból származó kreditlányokkal voltak problémák, ami pedig az edis illeti nézzük meg, hogy, hogy az hogyan alakul, hogyan működik. Az egész rendszer ugye az, hogy döntések születnek, és a, a számlát pedig a tagállamok, a tagállami adófizetők fizetik. Ezt az átmenetet kell megfelelően levezényelni, ehhez kell további tisztázásra van szükség Igazándiból nincs több időm, hogy kifejtsem, de ezzel kapcsolatban szeretnék többet megtudni öntől. Köszönöm, akkor hadd válaszoljak erre a kérdésre. A BRRD január 1-én lépett igazán hatályba. Nyilván e, az átláthatóság, illetve a hitelezők hierarchiája vonatkozásában különböző országok fizetésképtelenségi törvényeit figyelembe kell vennünk, tehát van még tennivaló, a világ sosem tökéletes. Másfelől viszont a munka komoly része az lesz most, hogy a piaccal megértessük, hogy ez a teherviselés, közös teherviselés, ez, ezt komolyan vesszük, és és alkalmazni akarjuk. És az elnök úr is utalt már rám. Itt eh, ez nem csak eh, a eh, felügyelő hatóságokra vonatkozik, illetve a szanálási hatóságokra, hanem piaci hatóságokra is, például a MIFID is beleszól abba, hogy kinek milyen eszközzel kell rendelkeznie. Tehát az egész piac részt vesz ebben. E, ami az intézményes kereteket illeti, ott e, most e, az egyes tagállami kreditlájnok az átmeneti időszakra rendelkezésre állnak, de ez nem azt jelenti, hogy az adófizetőnek kell fizetnie a számlát, ő gyakorlatilag előfinanszírozza majd azt, amit aztán a bankszektorra kivetett díjakból fogunk fizetni. A kérdés az az, hogy jól előkészítettük-e ezt a rendszert, vagy mi magunk okoztuk a plegykák egy részét, mert túl sokáig kivártunk bizonyos helyzetekben. Nos, a feladatunk az, hogy megértessük a szereplőkkel az új rendszert, és aztán a kiigazításokat elvégezzük. Ennek a kiigazításnak egy része az is, hogy amikor előírunk egyfajta struktúrát, akkor azt tudomásul veszük, hogy a bankok nem fogják már másnap teljesíteni tudni. Tehát a bankoknak is időt kell adnunk arra, hogy előrelépjenek, de ezt mindenképpen a jó irányba tegyék. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Egy nagyon rövid észrevételem van. A piaci hatóság és a PSZ hatóság az ellenőrzést védi, végzi, de ugyanakkor van egy mismatch, egy arány, egy összenemillés a már meglévő, már megtörtént események és a mostani felügyeleti tevékenység között. Hát nagyon nehéz persze visszamenőlegesen felügyelni a piacot, ami már meg is történt, de megadom Kész Wimbörnek a szót, tessék. Köszönöm szépen, boldog születésnapot kívánok én is, köszönjük, hogy eljött Gratulálni szeretnék a SRB ideigi munkájához. Nagyon nehéz az elejétől kezdeni munkát, de úgy látom, hogy valóban jó munkát végeztek. Az SRB, az Egységi Szanálási Testület, illetve a szanálási terv eh, tartozik az ön irányítása alá, és persze a pénzügyi stabilitási tanácssal eh, való munkát is eh, végzik. Éppen ezért arra volnék kíváncsi, hogy hogyan értékeli azt, hogy a szanálásért felelős szervezetek gyakran CCP-k tagja is, és ilyen módon szisztemikus kockázatot jelent ez. Hogyan lehet tehát a nemzetközi munkát úgy kialakítani, hogy ezt az összekapcsolódásból eredő veszélyt csökkentsük, hogyan, milyen lépéseket terveznek ez ügyben tenni? Köszönöm a kérdést, mely lehetőséget kínál számomra arra, hogy elmondjam, hogy az SRB más nemzetközi szervezetekkel is együttműködik kezdetei, munkája kezdete óta Európán belül és Európán kívül is, hiszen a nagy, a legtöbb nagy bank nem csak az eurozónán belül dolgozik. Jó kapcsolatunk van tehát a világ nagy szanálási hatóságaival és központi bankjaival, néha ezek ugyanazok, az, melyek az Európán kívül, eurozónán kívül működnek. Az fsb pénzügyi stabilitási ta tanács, melyről beszélt, jelenleg nagyjából párhuzamosan dolgozik velünk. A Resolution Steering Group, tehát a szanálási nyomon követő csoport voltak éppen az alapelvekben megfogalmazódott, illetve a magas szinten meghatározott tőke megfelelési elvárások alapján dolgozik, hogyan kell a béléneket végrehajtani, hogyan lehet a határokon átnyúló ügyeket szabályozni. Er, erről dolgoznak, és a CCP-k, tehát a Recovery and Resolution, vagy helyreállítás és szanálás kérdéseiben is dolgoznak. A CCP-k, tehát még egyszer a helyreállítás és a szanálás elengedhetetlenül fontos, hiszen szisztemikus jelentőséggel bírnak ezek a pénzintézetek. Jó lépés volt tehát, hogy a platform működésbe lépett, most pedig azt kell megvizsgálnunk, hogy mi történik, ha valami nem működik jól, hiszen a legnagyobb bankok a CCP clearing tagja is. Tehát ha az egyik legnagyobb bank bajba keveredik, akkor a CCP-k is bajba keverednek, és ez magával ránthatja a többi bankot is. Nem azt akarom mondani, hogy ez különösen aggasztó volna, hiszen nagyon stabil a rendszer, de mégis tudni szeretnénk, hogy mi történik, hogyha valami történik. Még egyszer mondom, mi történik, ha valami történik. Ebbe a munkába vontuk be az FSB-t is, a bizottságot is. Próbáljuk tehát meghatározni, hogy a nemzetközi munkánk milyen csapás irányt vegyen, illetve hogy az európai munkát hogyan lehet ezzel összehangolni, még, de ugyanakkor a bizottság hatáskörébe ez tartodik, de értelemszerűen mi magunk a GCPEC a legnagyobb bankok egyben a clearingház tagjai is, és ilyen módon szisztemikus kockázat áll fenn. Köszönöm, Famóza képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok, csak két rövid kérdésem van. Az első, el tudnám mondani, hogy mely tagállamok nem ültették még be a BRRD-t, tehát a bank helyreállítási szanálási keretről szóló rendeletet. Másodszorban hogyan lehet biztosítani, hogy minden tagállam ugyanolyan normák alapján alkalmazza a szanálási mechanizmusot. Hát a német sémre nem készültem fel, hogy nevesítsem az országokat. Négy ország szerepel, ha jól emlékszem az listámon, akik a BRRD-t, a helyreállítási és szanálási rendeletet még nem ültették be teljesen, de tájékoztatom a lis- erről a listáról az ülésünk után, nem tudom így fejből. Második kérdése, hogy hogyan biztosítjuk az arányosságot és a konzisztenciát, az egységes kezelést, no, hát az egyes bizottságok azért működnek, hogy ezt biztosítsák, az egyes bizottságokban a nemzeti felügyelők és a mi munkatársaink dolgoznak együtt. És persze, a Resolution Planning Manual, tehát a szanálási tervezési kézikönyv segít majd mondjuk a kisebb intézményeknek is, meg persze a nagyobbak is használják, majd mi pedig monitorozási nyomon követő szerepet vállalunk. Majd persze a kulcskérdés az lesz, hogyha valamilyen nagyon specifikus, de nagyon különös, speciális kérdéseket felvető szanálással kerülünk szembe. Viegas úr, tessék. Jó napot kívánok! Két kérdésem van. Van egy általánosabb kérdésem, mely a felügyelettel vonatkozik. Portugáliában két fontos ügy volt, a BESZ az egyik, ahol az Asset Quality Review-val review-t egy éven keresztül hajtották végre. 2013 és 2014 októberek között semmit sem mutattak ki, majd augusztusban mégis csődbe ment a bank. Aztán van a Banif bank, amely ről a bank összeomlása előtt néhány nappal szeptemberben nagyon jó, ez a bank nagyon jó adatokat publikált. A különböző szavatodó tők és tők, tőke megfelelési e, előírásoknak mind megfelelt, majd összeomlott. Ön is ezt mondja, hogy e, a ellenőrző rendszer működik, mégis két ilyen bankcsőd tanúi voltunk. Aztán, ami a szanálást illeti. Az egyik bank csődjének veszteségeit részint a betétesek, illetve részint a részvénytulajdonosok fedezték, de a bank a betét biztosítási alapból két milliárd eurót kellett, hogy fizessem. Ez pedig a kintlévőségeknek 17%-a. Ez tehát azt jelenti, hogy a szanálási alap nem elegendő, hogyha nagyobb pénzintézetek kerülnek bajba. Tudom, hogy vannak határok, hogy a moral hazardet kiküszöböljük, de kérdezem, hogy a szanálási mechanizmus valóban uh, hitelese akkor, hogyha maguk a polgárok kell, hogy megfizessék a szanálás árát. A felügyeletről feltett kérdésem és az a kérdése, hogy megfelelő időben rávilágít világítottak e Nos, ezt a kérdést az S, az Egységes Felügyeleti Hatóságnak, vagy Daniel Nőinek személyesen kell feltennie. Nem akarok ezzel kapcsolatban konkrét tumokba bocsátkozni. Ami pedig a BANIF és a BANIF szanálását illeti, Nos, a legjobb tudásom szerint ebben az esetben a bank restrukturációs tervet hajtott végre hosszabb ideje. És a decemberben hozott döntést a portugál szanálási hatóság hozta meg. Mi nem felelünk az ő döntésükért. Itt voltak éppen a Santanderhez vitték át a kintlévőségeket eh, és a aktívát, az aktívumokat és a passzívumokat, tehát voltak éppen a pénz senki nem veszett el. Hogyha EB, hogy eh, a mai naptól kezdve ez már a BRRD alá tartozna, ez nem egy kérdés, de amikor ez történt, akkor a hatályos törvények alapján a portugál hatóságok feleltek a szanálásért. Elég költséges egy ilyen ügy, és felmerülhet a kérdés, hogy az SR, az egységes szanálási alap elegendően. Nos, azt hiszem, hogy egy valami szempontra ki kell térni. Megfelelő szanálási tervezéssel és figyelembe véve hogy megfelelő minimális elvárásokat írunk elő tőkök megfelelés tekintetében, azt mondhatjuk, hogy biztonságosabbá teszük a rendszert, és ilyen módon célirányos szanálási intézkedéseket lehet alkalmazni, megfelelő pontban, megfelelő időpontban, megakadályozva azt, hogy terjedjen a probléma, és ezzel segíthetjük, igen, és ezzel hatékonyan fel tudjuk, felhasználhatjuk az SRF, tehát a szannálási alapeszközeit. Ám a BRRD kapcsán az első kérdés, melyet fel kell tennünk, hogy létezik-e magán piaci megoldás, márpedig csupán akkor, hogyha nem létezik, először egy normál csődeljárásra kell gondolni. És csak akkor, hogyha a bank a közérdek tesztjét, tesztjén megfelel, akkor merül fel a szanálás kérdése, és az utolsó lehetőség a szanálási alap eszközeinek lehívása. Na, ennyit mondanék erről. Jó, Sven Giegold. Ja, von mir ähm, herzliche Glückwünsche. Äh, Köszönöm szépen, én is uh, sok szeretettel gratulálok mind a születés napjához, mint pedig ahhoz, uh, hogy ebben a hónapban a teljes mértékben beindul a munka. Most pedig folytatnám angolul, de születésnapot jobban tudok németül kívánni. Három kérdésem lenne, az első, az eszerem jogalapja, célja az, hogy a pénzügyi intézmények komplexitását csökkentsék, illetve egyszerűsítsék a struktúrákat, főleg a nagy pénzügyi intézményekben, annak érdekében, hogy a szanálhatóságot meg javítsák. A 2016-os munkaprogramban az egyszerűsítés vagy a komplexitás csökkentése nem jelennek meg. Nagyon sok vita folyik a szanálhatóságról, Kérdezem, hogy milyen intézkedéseket hoztak, és mennyiben voltak ezek sikeresek annak érdekében, hogy csökkentsék a komplexitást, és egyszerűsítsék a nagy bankok komplexitását, struktúráját. Hogyha egy valóban nagy bankot kellene szanálni, képesek lennének -e erre? Másodszor azt szeretném tudni, hogy írásban tud-e nekünk beszámol, be tud-e számolni részletesen olyan jogi akadályokról, amelyek a szanálás előtt állnak, vagy az európai vagy a jogszabályokban. Kérdezem, hogy látnak-e valamilyen jogi akadályt arra, hogy szanáljanak bankokat, amelyek tehát olyan akadályokat, amelyek miatt nem tudják a fontos mandátumokat teljesíteni. Végül pedig az SRF megegyezés a tanácsban az véleménye szerint megfelel-e az SRF jogalapjának következetese ebből a kapcsolatban, ezzel kapcsolatban, vagy pedig egyes tanácsi résztvevők nem nem látták megfelelően a kérdést. Hát nagyon hosszú, nagyon hosszú kérdéssort kaptam a születésnapra ajándékban, mondja Elke König. Az első kérdéssel kezdem. Miért nem használtuk azt a szót, hogy egyszerűsítés, illetve komplexitás csökkentés? Nos, maga a szanálhatósági értékelés pontosan erre vonatkozik, tehát azt nézzük meg, hogy vannak-e olyan részei a pénzügyi intézménynek, amely túlélhet, amely megmaradhat. Az IRT-k er ezzel foglalkoznak, és a zönállási kollégiumok is ezzel a kérdéssel sajnos, vagy realisztikusan nézve, ami a tőke struktúrát illeti, az ezzel kapcsolatos munka el fog tartani egy darabig. Én kicsit optimista vagyok, hogy a bankok már megértették az üzenetet, és ért, meg is valósítják, de a struktúra átalakítás az azért mégiscsak eltart egy darabig. Ugyanez érvényes az IT rendszerekre, ezeknek működniük kell ahhoz, hogy az információt, információhoz hozzájussunk. Ami a jogi korlátozásokat, akadályokat illeti, igyekszünk azonosítani a a tagállami csődejárási, illetve végrehajtási jogokban a probl- jogszabályokban a problémákat. Hát egy kicsit túlzás lenne most egy listát adni ezzel kapcsolatban, hogy milyen problémákra bukkantunk. Ez egy folyamatos munka, nagyon sok feladatunk van még ezzel kapcsolatban. Néha azt mondanám, hogy az ö, ö, csödejárási jogszabályok harmonizálása, hát ez nem annyira mozgatja meg a tagállamok fantáziáját, de lehetnek más megoldások, amelyek inkább érdeklik őket. Hogyha ad nekünk egy kis időt, akkor írásban meg tudom ezt válaszolni. Gondoljuk végig, hogy meddig tudjuk ezt elvégezni. Ha csak nem mondja később azt a jogi szolgálat, hogy valami olyasmit ígértem, amit nem kellett volnani. volna. Az SRF egyezménnyel kapcsolatban két vita volt, az egyik a hitelfinanszírozásról és a kreditlányokról szólt, a másik pedig a Bexlapról. Most az első, a tagállami egyéni kreditlányokkal kapcsolatos munka, ez nyilván bonyolultabb és részletesebb, megerőlte több mint egy nagy globális kreditlány, de hát a tagállamok ebben állapodtak meg, mi ezt végrehajtjuk, és ezeket az egyezményeket már megkezdtük, ezek aláírását már megkezdtük, Úgyhogy célunk az, hogy mindannyi, minden egyezmény hasonló legyen egymáshoz, és ne 28 különböző jön létre. Köszönöm, már Zánni következik. Szia, jó. Um... Köszönöm szépen. Három észrevételem van, és három kérdésem van. Az első, a tanácsadási szolgáltatások költségvetésére vonatkozik a 2016-2020-as éve, évre. Körülbelül 40 millió eurós költségvetést számoltak, figyelembe véve a négy, azt, hogy 4-5 millió eurós költséggel járhatnak majd a szanálások. Ilyen módon azzal számolnak, hogy 8-10 szanálási ügy lesz ebben az időszakban. Persze egy bizonyos fajta rugalmassággal is rendelkeznek a költségvetésük tekintetében, de mégis kíváncsi volnék arra, hogy ezt a becslést milyen elemekre alapozzá, alapozzák, és hogy elegendőnek tartja a költségvetési feltételeket, hogy tevékenységüket végrehajtsák. Második kérdésem a szanálási tervekre vonatkoznak, amelyekről beszélt is. Arról beszélt, hogy 2016-ban minden bank számára, amely a hatáskörükbe tartozik, szanálási tervet dolgoznak ki, és arról is beszélt, hogy 40 előre meghatározott terv alapján dolgoznak majd. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy milyen munka elve alapján dolgoznak, milyen kritériumokat vesznek figyelembe, amelyek alapján ezeket a terveket kidolgozták. Utolsó kérdésem, a bad bankekre vonatkozik Olaszországban. Úgy tűnik nekem, de hát kíváncsi vagyok az ön véleményére, úgy tűnik tehát nekem, hogy ez a megállapodás ellene megy a Bélinben és a BRRD-ben, tehát a helyreállítási és szanálási rendeletben megfogalmazott elveknek, és úgy tűnik, hogy az unió által követendő út irányában nem teljesen világosan látunk. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan látja a megállapodást, hogyan értékeli ezt. Let me... Nos, akkor megpróbálom megválaszolni a kérdéseket. Az ön által megnevezett hát, számról nem fogok szólni, nem fogok minden szanálási ügyről szemszerűen beszámolni, hogy ez hány millióba vagy milliárdba kerül. A mi feladatunk persze az volt, hogy egy számot meghatározzunk, egy kicsit mosolyogtam azon, hogy azt várták tőlünk, hogy egy teljes összeget adjunk meg, amely nem ad arról információt, hogy hány szanálási ügyet várunk. Próbálunk realisztikusak lenni, és hát meghatároztuk ezt a számot, de reméljük, hogy nem kell elkölteni. Ha nem kell elkölteni ezt a pénzt, akkor nagyon boldogok leszünk. Hogyha a költségvetésre szükség van nagy ügyekben, akkor a következő ügyre egy új közbeszerzést, vagy egy új, új kalkulációt kell eh, végezni. Nos, de hát eh, nem az eddigi szanálási ügyekből kiindulva határoztuk ezt meg, hanem valamit mondanunk kellett. Nos, ami a szanálási terveket illeti, ezek most, ezeket most egészítjük ki, most teljesítjük ki. Kezdtük a globálisan releváns bankokkal, itt nyolc bankról volt szó, igyekszünk realisztikusak lenni, és megpróbáltuk az összes országot lefedni, mert hogyha nincsen szanálási terv egy bankra, amely esetleg szükséges lehet, nem baj, hogyha van egy másik bankra, amely hasonló problémákban van, egy szanálási terv. Nem a, nem a legsürgősebb ügyekkel kezdtünk, hanem azt próbáltuk elérni, hogy a bankuniót a lehető legjobban lefedjük szanálási tervekkel. Aztán 2016-ban ezt folytatjuk. Ami azt illeti, hogy tegnap, vagy az előtt milyen egyezmény jött létre Olaszország és a verseny DJ között, hadd mondjam el, hogy ez az állami segítségnyújtásnak megfelelő egyezmény volt, ez egy piacalapú megoldás. Nem igazán látom a bail-in megfontolásokkal kapcsolatos problémákat. Hogyha megnézzük a szanálási terveket, a jelenlegi banki helyzeteket, akkor ennek során olyan ügyekre is koncentrálunk, amely megnézi, hogy a bank mérlege milyen minőségű, hogy lehet ezt javítani, de mindez nem interferál a BRRD és a bail-in eszközzel. Köszönöm. Elnézést, hogy kicsit hosszúra húztam, semmi baj. Megértem. Ma születésnapja van, úgyhogy hát elnézőbbek vagyunk, és boldog születésnapja. Ilyen sok születésnapi jó kívánságot még sose kaptam. Nem tudom, mindenki elmondta már, mindenki kívánt már boldog születésnapot? Monach úr következik, ha jól tudom, nem, mégsem. Néppárt? Kirszosz úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is boldog születésnapot kívánok. Az én kérdésem a görögországi helyzetre vonatkozik, illetve Ciprusra. A helyzet olyan, hogy mindenki biztosít bennünket, hogy a banko, bankrendszer stabil, a bankokat feltökésítették, de közben elég nagyon, elég magas a nem törlesztő hiteleknek az aránya. A 2015-ben ez 35%-ról 50%-ra növekedett, úgyhogy most már az összes hitel fele késedelmesen vagy nem törleszt. Azt mondta, hogy nem várják meg azt, hogy kopogjanak az ajtajukon, hanem kezdeményezéseket, tehát elébe mennek az eseményeknek, kezdeményeznek annak érdekében, hogy elkerüljék a legrosszabbakat. Milyen kezdeményezéseket kellene tenni az önök véleménye szerint, illetve a görög államnak mit kellene tenniük? Gondolom Cipruson nem annyira rossz a helyzet azért. Annak érdekében, hogy ne kelljen e Görögországban, Ciprusban a e, szanálási testületnek aktivizálni magát. Először is szól a válasz a nem törlesztő hitelek, illetve a, mérleg, a banki mérlegek minősége a bank felügyeleti hatóságok feladata. Ez a görög hatóság a kis bankok esetében, vagy az LKB feladata. Nagy bankok esetében még szoros kapcsolatban vagyunk Görögországgal és minden más országgal. Nagyon fontos az, hogy gondolkodjunk azon, hogy egy, egy, egy egyéni banknak milyen szanálási tervre lehet szüksége, milyen opciói vannak. Most azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy benyomással volt rám az, hogy a szanálási csapat nagyon elkötelezett volt, nagyon sokat dolgozott a múlt évben, nagyon szorosan együttműködünk velük, de a legtöbb kérdés, amit ön felvetett, azok inkább a felügyeleti hatóság feladatai, akikkel egyébként szoros kapcsolatban állunk. Ennél tovább nem tudok menni. Van egy kiegészítő kérdése? Δηλαδή, Én még azt szeretném megkérdezni, hogy a szabályokat meg kell -e változtatni, vagy vagy valamilyen speciális szabályokat bevezetni ezen nem törlesztő hitelekkel kapcsolatban. Én megértem, hogy ez nincs, nem az ön illetékessége, de elindulnak-e abba az irányba, hogy kezdeményezzék az új szabályokat a nem törlesztő hitelek építésével kapcsolatban, hogy facilitálják a helyzetet. Hiszen ez a szociális kérdés is Görögországban és Cipruson. Válasz. Az én tudomásom szerint nincsenek új szabályok ezen hitelek leépítésével, eladásával kapcsolatban. Olaszországban, ami történt, ez egy piaci alapú opció volt, E, ennek a portfóliónak az eladására, de ez nem az SRB feladata. Mi egyszerűen csak monitorozzuk a helyzetet, és igyekszünk biztosítani azt, hogy ha e, nem jól működnek a dolgok, akkor minél hamarabb találjunk választ, megoldást, hogy ne legyen még drágább a megoldás. Tudom, hogy ez probléma az NPL kérdése, de azt is tudom, hogy ez a politikai helyzettel is összefügg. Köszönöm szépen. Én egy kollégámat helyettesítem, mondja Eliza Ferreira, úgyhogy egy másik kérdést tennék fel. Visszatérnék erre a globális megközelítésre, mert valóban aggaszt engem ez a kérdés. Abban az értelemben, hogy jelen pillanatban nagyon korlátozott a munkájuk, mert a jövőre készülnek. Ami most történik, az hatással lesz az önök kapacitására, amelyet felhasználhatnak arra, hogy meg elvégezzék a feladatukat a jövőben. Itt van tehát ez a globális gondolat, hogy valamilyen konvergencia kritériumokat lehet meghatározni európai szinten felügyeleti kérdés, illetve szanálási kérdésekkel kapcsolatban, de ez már megbukott ez a gondolat, mert a nemzeti hatóságok nagyon fontos döntéseket hoznak a előre, be, el, elébe menve az eseményeknek. Tehát nagyon interferálnak a különböző szintek és hatóságok. Tehát az emberek, akik egy másik rezsim alatt vettek pénzügyi termékeket, amikor még nem tudták, hogy Bélin is lehetséges, ez a bankunió gondolatát tulajdonképpen kontaminálja. És az egésznek a csúcsa hogy milyen nehézségek merülnek fel a kreditlányokkal kapcsolatban. Azt hiszem mindenképpen hasznos lenne az SSM-mel elkezdeni az együttműködést, bár tudom, hogy már elkezdték, de még jobban. Aztán az állami eh, segítségnyújtási kritérium, a versenykérdések, eh, a gazdasági irányítás, hogy az emberek megértsék, hogy a időzítést, kritériumokat tekintve, probléma megoldást tekintve a dolgok, az elemek illenek egymáshoz, és összekapcsolódnak, és egy nagyobb képet alkotnak. Ez nem egy precíz kérdés, pontos kérdés, amit föltettem, inkább egy kis figyelmeztetés. Válasz, igen, nem pontos kérdés, amit kaptam, de mégis egyetértek azzal, hogy ez a legfontosabb téma. 2015 utolsó negyedévében különböző olyan szanálási ügyeket láttunk, amelyek kicsit különböztek egymástól, ugyanis a jogrendek is különböznek egymástól. De ennek pozit- ezt pozitívan is láthatjuk, a tagállamok szabaddá tették az utat mert tudták, hogy lesz egy harmonizált, konvergáló rendszer január 1-től, és egy hatóság lesz az SRB és az SSM, amelyek foglalkoznak ezzel a kér, ezekkel a szanálási problémákkal. És senki nem akarja, hogy ez kísérleti nyúl legyen. Amivel egyetértek az az, hogy az az LKB-val és az SSM-mel együtt kell működni, ez működik, jó a kapcsolatunk, a bizottsági oldalról is, és most azt próbáljuk tisztázni, hogy az emberek megértsék az új szabályokat a piacon, és hogy mindez a hittel hierarchiával kapcsolatos, hogy átlátható legyen a rendszer, hogy tudják, hogy mibe ruháztak be a befektetők. És azt szeretném, hogyha a piac megértené az új rendszert. Természetesen van egy harmadik pillér, ami a betét garancia rendszer, ezen még dolgozunk, de jelen pillanatban annyiról van szó, hogy a piac megértse a helyzetet, és átlátható legyen a helyzet. Köszönöm szépen. Még egy kiegészítés, hogy egy kicsit pontosítsam, azt hiszem, hogy jól értette a kérdésemet, hogyha megkérdezi a bankokat a e, sebezhetőbb tagállamokban, megkérik arra, hogy hogy növeljék a tőkét, de közben meg a bail elkezdődik, még az a tőke is, amely eredetileg biztonságosnak tűnt, de közben belép a szanálási alap, amit meg, amiből meg egyébként felhasználták az összes pénzt, és nem tudnak transferálni, nem tudják a pénzt átutalni, ezért az adófizetők pénzét használják, mivel az adófizetők pénzét használják, a hitelminősítők leminősíthetik az országot. Tehát ezáltal magát a, a rendszer szintű kockázatot ösztönzik, váltják ki, mert így kapcsolódnak össze a rendszer vagy a lánc egyes szemei. Tehát önök váltják ki azt, amit meg akarnak előzni. Igen, ez igaz, szól a válasz, hogyha ezt mind mindezt összekapcsoljuk, akkor ebből egy ördögi kör alakulhat ki, ennek tudatában kell lennünk. A válasz az én értelmezésem szerint az lehet, hogy elővigyázatosak vagyunk az egyes lépések megtétele előtt, ha rendszert próbáljuk biztonságosabbá tenni, két lehetőség van, vagy pénzhez jutunk valahogy, vagy vagy csökkentjük a kiadásokat, de nincsen mindent megoldó csodaszer. Sajnálatos módon előfordulhat. hogy előfordulhat, hogy későn kezdünk bele a megoldásba, és ezt el kell kerélni. Köszönöm szépen. A következő hozzászólónak két napja volt születésnapja, megadom a szót. Köszönöm, legalábbis ugyanazon a héten van a születésnapunk you all the best. E, és én is kívánok önnek boldog születésnapot. Örülök, hogy itt van, és gratulálok ahhoz a nagyszerű előkészítő munkához, amit eddig végeztek az SRB, már most is rendelkezik ambiciózus tervekkel az elkövetkező hónapokra nézve, és örülök annak, hogy nagyon komoly együttműködés lesz az érdekeltekkel, valamint az a cél, hogy felkészüljenek a szanálásokra és készen álljanak. Mivel az egyik prioritás az az, hogy a finanszírozás rendbe tegyék, ami az SRF-fel kapcsolatos, egy beruházási stratégiáról is nyilván szó van itt, tehát jó lenne, hogyha erről is beszélne valamit milyen módon fogják a hozzájárulásokat definiálni, és azt is mondta, hogy a nemzeti szanálási hatóságok már most utalnak át hozzájárulásokat, mik ennek a menet, mi ennek a menetrendje ennek, ezeknek az átutalásoknak, és mennyiről van szó. Aztán azt is mondták, hogy az európai mechanizmus lesz a legmegfelelőbb módja, alapja annak, hogy egy közös backstop jöjjön létre. Erre ezzel kapcsolatban önnek mi a véleménye, illetve hogy az ESM szerepe a nem eurozóna tagállamok szempontjából problémákat vet fel, hogyha az EU e- a bankunióhoz való csatlakozásról van szó, és az utolsó kérdésem pedig hogyan válaszolna azokra az aggodalmakra, hogy egyes tagállamok kockázat csökkentést szeretnének a kockázat megosztás előtt, illetve hogy egyetérte azzal, hogy az Európai Bizottság 2016-ban olyan intézkedés csomagot hozzon létre, illetve tud róla, hogy ilyen készül, hogy további kockázat csökkentések legyenek a bankszektorban. Valóban jó sok kérdést kaptam öntől önnek is boldog születésnapot try to start with the last question. Az utolsó kérdéssel kezdem, és aztán eh, átadom a szót eh, az alelnökömnek, eh, mert ő felelős az alapért. Nos, a kockázat csökkentés az egy olyan téma, ami, ami a felügyelők, felügyeletnek is, és a szanálási hatóságnak is fontos. És nagyon sok mindent lehet tenni a kockázat csökkentés érdekében. Ez egy tágabb téma, fel kell tárni a lehetőségeket, például deferred tax assets, the famous topic, though it's... És aztán ott van a híres, de talán túlzottan prominensá vált eh, téma, hogy hogyan kell kezelni az állami kitettséget eh, a bank problémákban, eh, és emellett az alárendelés kérdése. Vannak olyan megoldás elemek, amelyeket könnyebb megvalósítani, és vannak olyanok, amelyeket nehezebb. Eh, Timónak átadom a szót, mert a többi kérdés a szanálási alapra vonatkozott. Nos, volt néhány kérdés az alapokra vonatkozóan. Nos, ami a transfereket illeti, Königasszony már említette, elkezdődtek a, elkezdődtek a transferek, a BRRD 2015-ös hozzájárulások elkezdtek megérkezni, és várunk további összegeket ma és holnap. Aztán emellett adatgyűjtést végzünk, a 2016-os hozzájárulások megállapításához, azokat nyáron szedjük majd be, és még két-három nap van arra, hogy 4000 hitelintézmény beküldje az adatait. Ez az iszonyatos adathalmaz 4000 bankintézményből nagyon nagy kihívás. Segít hogy van egy delegált aktus, amely meghatározza, hogy hogyan kell számításokat végezni, van a mérlegen alapuló ö, alapösszeg, és aztán van egy kockázatkiigazítási tétel, amely 0,8 és 1,5 közötti ö, szorzó. Ami a beruházási stratégiát illeti, itt eh, egy delegált aktusra várunk, eh, illetve annak hatályba lépésére és ez az elkövetkezendő hetekben, hónapokban megtörténik. Ezt követően ezt végrehajtjuk, a testület plenáris ülésén döntünk majd a beruházási stratégiáról, addig is van egy átmeneti, nagyon prudens, nagy likviditással dolgozó beruházási, befektetési stratégiánk, és ezt tavasszal fogjuk kialakítani. Ami a az érszem backstopot illeti. E az öt elnök az ESM-et, mint credit line backstopot azonosította. Mi úgy gondoljuk, hogy minél erősebb a backstop a jövőre nézve, annál jobb, és nekünk semmi problémánk azzal, hogyha a tagállamok ezen az úton járnak, mert az mindenkinek az előnyére válik. Az SND frakció nevében Beres azt Euh, Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony, két kérdésem lenne önhöz. Gigold úrnak adott válaszában a felügyeleti témákat más hatás körébe utalta, és akkor, amikor az ön intézménye megalapul, akkor eh, látjuk a piaci szereplők türelmetlenségét, eh, hogy eh, tudni akarják, hogy mi a hatékonyság, mik a jogi keretek. Az európai jogalkotó ugyanis ezeket a döntéseket kicsit elnagyolta. A, ami felveti az ön intézményének a, a, az együttműködését az SSM-mel, illetve e, hogyan alakul tehát ez az együttműködés, és milyen dinamikával fog megvalósulni. A második kérdésem a backstop ügyre vezet vissza. Ebben nem ön az elsődleges felelős, e, de nyilvánvalóan a backstop hiánya e, megmérgezi a az intézkedéseket, a tervezett intézkedéseket. Ön úgy gondolja-e, hogy a meglevő dinamika megfelelő-e ahhoz, hogy a nem túl távoli jövőben a backstop konszolidációja vagy megvalósulása tényleg megtörténjen, vagy lesz egyfajta trade-off az EDIS és a backstop léte vagy nem léte között. Remélem, hogy ez az utolsó kérdésem egyértelmű volt, de ha még explicitebb akarok lenni, hogy lát-e lát -e kockázatot, hogy a backstop, a backstop és az edész viszonyában. Let me start with the letter question. Szerintem kezdeném az utóbbi kérdéssel. Nyilvánvaló, hogy a backstop azért fontos, mert az alap egy végső eszköz, és amikor a backstop fontosságáról beszélek, akkor azt mondom, hogy, hogy soha nem kell hozzányúlnunk. A backstopot úgy tervezzük, ugye mi vagyunk azok, akik ezt kérjük, igazándiból ugyanakkor nem nekünk kell eh, elmagyarázni. Mi kérjük, hogy legyen ilyen, mi érvelünk emellett, de a tagállamok azok, akiknek ebbe eh, bele kell egyeznie. Én eh, nem látom, hogy lenne trade-off az EDIS, illetve a, az egységes szanálási alap között Ebben az értelemben mindig arról beszélünk, hogy ezt a pénzt a bankoknak kell összeadniuk, hogy a bankunió három pillérek között van-e összeköttetés, de én itt ezzel nem látok problémát egyébként, és szerintem nem mi vagyunk a megfelelő személyek hogy véleményt nyilvánítsunk. Én azt remélem, hogy a végén egy nagyon erős bankuniónk lesz, jó működő felügyelettel, jól működő szanálási mechanizmussal, és egy nagyon egyértelmű betét garancia rendszerrel. Az ECB és köztünki, az SSM, az SSM és a köztünk lévő együttműködés az operatív szempontból nem megkérdőjelezett. A nehézség az, hogy hogyan induljunk el. Ugye nyilván először van egy általános megállapodás arra vonatkozóan, hogy az összes adat elvben az SSM által kerül begyűjtésre, mert egyébként is ők gyűjtik be a felügyeleti adatokat, tehát E, igazándiból pozitívan állnak hozzá mi adat, az adatigénylésekhez. E, itt e, mi ebben segíthetünk, tehát hogy a bankoknak ne kelljen kétfele közelniük az adatokat. Nyilvánvalóan ehhez időre van szükség, és aztán vannak technikai kérdések az adatok begyűjtése, illetve átadása vonatkozásában. Jó az együttműködés, elvi megállapodás van, de ahhoz, hogy a gyakorlatban ez működjön, és egy gomnyomásra megjelenjenek az adatok, ez időbe fog telni. Oké, okay, for the EPP group, uh, eh, EPP e részére Delange asszony. Köszönöm. Legtöbben már olvastuk a Wall Street Journal cikket Eh, amely arról szól, hogy megbukott a bankunió az első tesztjén, és az olasz eh, alkura utaltak, erről már beszéltünk, és valóban ön is azt mondta, hogy ez egy állami támogatási kérdés, legalábbis egyelőre egy állami támogatási kérdés. De általánosságban mi a véleménye arról, hogy ezeket a special purpose vehicle-öket felhasználják eh, általánosságban? uh, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Uh, and in that uh, regard maybe... Um... Ebben a vonatkozásban uh, pedig uh, véglegesíteni szeretnék egy kérdést. Ön azt mondta, hogy nem jönnek hozzánk, a, nem arra várunk, hogy hozzának, hozzánk jöjjenek a, kér, a problémák, hanem felkészülünk rá. További kompetenciákra, eszközökre van-e uh, szükségük, például korábbi beavatkozást elősegítő eszközökre? Köszönöm. az SPV struktúra, amelyet a versenyfőigazgatóság és Olaszország együtt ebben megállapodtak, e-, ehhez nekünk semmi közünk. Itt az adott bank helyzetét kell vizsgálnunk, és az EKB rendelkezik azzal az eszközzel, hogy kimondja, hogy egy bank az eh, bukásra áll-e, eh, tehát mi is eh, természetesen figyeljük a bankokat, nekünk is, nálunk is van egy ilyen trigger, ezzel nem az olasz megállapodásra reagálok, Nyilván egy újságban nagyon jól néz ki ez a főcím, hogy az első tesztet elbukta. Nyilván e, ez kapcsolódik ahhoz, amit mondtam, hogy Európa elég bonyolult dolog, és számos kérdés van kölcsönhatásban. Olaszországhoz ebben a vonatkozásban nincs közünk, ez egy magánalkú volt, ami az állami támogatási szabályoknak megfelel. Nyilván majd meglátjuk, hogy hány bank él hasonló eszközökkel, de nyilván onnantól kezdve mi is figyelünk. Vagy... Honestly, I forgot because I wrote down the... A második részét elfelejtettem a kérdésnek. A Gorbacsov idézetet írtam le. Nos, a, az, hogy szükség van-e további kompetenciákra, eszközökre, a még korábbi beavatkozás elősegítésére. Köszönöm, hogy emlékeztetett a kérdésre. A, a felvezető beszédémben is, felvezető beszédemben is azt mondtam, hogy az MREL követelmények kialakítása az a leghangsúlyosabb eszköz. Ez az az eszköz, amely révén biztosítjuk, hogy a bankoknak megfelelő feltőkésítettségük van-e. Az, hogy korábbi beavatkozási eszközöket kapunk-e, ha kapunk is, azokat össze kell, összhangba kell hozni a felügyeleti eszközökkel. Nyilván van egy kis kívánságlistánk, de ezek az eszközök, amennyiben megkapjuk őket, akkor együtt kell, hogy járjanak valami fajta cselekvési lehetőséggel is, mert hogyha megvizsgáljuk, hogy Ferrer asszony is mondta, a rendeletet, Eh, hogyha egy bank nem tartja meg az, be az a szabályokat, akkor nekünk eh, elég kevés eszközünk van, és, eh, és ha bírságot szabunk ki rájuk, akkor az nem sokat segít a feltőkésítségekben. Tehát a BRRD felülvizsgálata, illetve esetleg eszközök, további eszközök vonatkozásában van egy kis kívánságlistánk, de az elsődleges eszközök ott vannak, ezek között is kiemelkedő helyet foglal el az MREL. Utolsó hozzászólónk, Madame Beres. Merci, euh, Monsieur le Président. Euh, dans les... Köszönöm szépen. Az előttünk lévő dolgokkal kapcsolatban, feladatokkal kapcsolatban számos dolgot felvetett, de van még ezek mellett az európai szintű megva megvalósítása a tiláknak nem mondja azt, hogy ez nem az ön kompetenciája, még akkor is, hogyha a feladata elsődlegesen az, hogy az um, szanálást megvalósítsa, és a rendeletet megvalósítsa, um, azt hiszem, hogy azok után, amit lát és elemez és megél, fontos lesz az véleménye a vitában, amely arról szól, hogy Európa hogyan alkalmazza a tilakot. Uh, as we, or as the SRB, or actually I personally had been very much involved. Köszönöm. Um, nyilván a TILAK nemzetközi vitákban részt veszünk, és a téláknak a, az alapvető jellemzői kapcsolódnak a szanálhatóság kérdéséhez, és ezért közel állnak a szívemhez. Mi em, Európai intézményként minket a BRRD vezet, és ezért az üzenetem az, hogy az MREL megvalósítása során Eh, azt látjuk, hogy a télak jellemzők, például a szubordináció, eh, szubordinációs megfontolás figyelembe vehető, De még hogyha olyan e, jogi helyzetben is vagyunk, hogy a, olyan jogi helyzetben vagyunk, hogy a, leg, a, télakok, a télak legtöbb jellemzőit be tudjuk építeni az MREL-be. Az MREL entitás alapon működik, ami gyakorlatilag egy kettes pillér döntést von maga után, ami igazándiból egy, egy értékítélet döntés. A télak viszont egy nagyon egyértelmű minimális követelménnyel dolgozik, ami egyes pillér szintű. Amennyiben ezt tényleg alkalmazni akarjuk, akkor jog, jogszabályváltozásra van szükség, és erről beszéltünk tegnap a sajtóban is, amikor kaptunk kérdést azzal kapcsolatban, hogy a télakot hogyan lehet Európába átplantálni, és Számomra a legfontosabb kérdés a szanálhatóság kérdése, és és nekünk az a lényegünk, az a lényeg számunkra, hogy a, a piaci bizalom bármilyen helyzetben is gyorsan helyreálljon. Tehát a télak jellemzőiből egy csomót már alkalmazni tudunk, nyilvánvalóan ezzel kapcsolatban van álláspontunk, és mindenképpen azt akarjuk, hogy ez egy egészséges működő rendszer legyen. Köszönjük szépen, sajnos kifutottunk az időből, a spontán felszólalásokra nincsen szó, megköszönöm, tehát Elke Könignek, hogy eljött, izgalmas beszélgetést folytattunk, és a jövőben is szeretnénk ezt folytatni. Köszönöm. Okay, dear colleagues, we pass on to the second point on our agenda. Tovább lépünk a napirendünkön, kedves kollégák, a szamarinói ügyre térünk rá. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy a megmaradó harmadik államokkal való adó megállapodások tekintetében rotációs elvet követünk. Svájc és Liechtenstein megvolt, most San lesz szó. Rövid eszmét cserét folytatunk, egyszerűsített eljárás alapján dolgozunk, tehát az el, kifogások benyújtásának határideje február másodika. De most meg, megadom Nyűenhajzen asszonynak a szót, hogy mutassa be a dossziét. Köszönöm szépen! 2015. december 8-án az EU és Szamarinői megállapodás kötött a pénzügyi számladatok automatikus cseréjéről, melynek célja az, hogy az EU állampolgárok bank titkát felszámolja ebben az országban, tehát Szamarinóban. Ez egy fontos lépés az adó elkerülés és az adó csalás elleni harcban. Ez a harmadik ilyen megállapodás Svájc és Liechtensteinnel kötöttünk meg, és Andorrával és Monakóval is tervezünk ilyen megállapodást kötni. EU és Samarino automatikusan cserél majd információt az állampolgáraik pénzügyi számláiról, számla állapotáról. A megállapodás célja az, hogy San Marino szigorúbb intézkedéseket alkalmazzon, amelyek megfelelnek az EU kereteinek, jogi kereteinek, másrészt megfelelnek az automatikus információ csere, cseréről szóló OECD közös beszámolási normáinak. A kölcsön, az adóhatóságok kölcsönösen tudják majd beazonosítani a számlákat, tudják alkalmazni a jogszabályokat, és fel tudnak lépni korai fázisban az adócsalás és az adó elkerülés ellen. Üdvözlöm ezt a megállapodást, amely 2016. január 1-től lépett hatályba, és hangsúlyozni szeretném, hogy a lehető leggyorsabban kell ratifikálni ezt a megállapodást annak érdekében, hogy az átmeneti időszak lehetőleg rövidebb legyen. Köszönöm az Ekon titkárság munkáját, és örömmel tekintek az árnyék jelentéstevőkkel való munka elébe, már amennyiben felvetésük, észrevételük, ellenvetésük van. Köszönöm. Köszönjük előadasszony. Schwab asszony nincs itt, de Krisztessen asszony viszont itt. Kriszteszen úr itt van, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Krisztos képviselő. András Schwab véleményét olvasom most fel, aki nem tud ma itt lenni. Tehát az ő véleményét olvasom fel. Schwab úr üdvözli az EU és Szamarino közötti kamatjövedelem adóztatásáról szóló megállapodást, hiszen ez egy további intézkedés az adócsalás és adóelkerülés elleni harcban azáltal, hogy automatikusan cserélik az adatokat. A számlaadatokról való intenzifikált adatcsere lehetővé teszi a nemzeti adóságoknak, hogy az adócsalást nyomára jusson, és így megnehezíti vagy ellehetetleníti, hogy az adóalanyok az adóhatóság elől elcsalják a jövedelmüket. A nemzetközi ö, automatikus informacsere te, területén való lépések fontosságát a Schwab úr, és üdvözli ezt a megállapodást. Köszönöm. Fortúr nem tud itt lenni Zeszendé nevében az ECR nevében én vagyok az árnyék jelentéstevő, és nagyon rövid leszek. A frakciónk teljes egészében egyetért az előadó véleményével, és egyetértünk azzal, hogy meg kell szüntetni a kettős normák alkalmazását az információcsere területén. Reméljük, hogy minél hamarabb sikerül majd ezt a vitát eh, lefolytatni a GUE nevében Biegas úr. Nem, nincs észrevétel. Végezetül pedig az előadó maga. Bocsánat, mondja szemben Gigold. Elvi okoknál fogva. Én is el szeretném mondani, hogy a frakciónk, a zöld frakció támogatja az ön munkáját, és reméljük, hogy a szammarinói bankügyi valóság megváltozik az eredmény következtében. Én pedig eh, mondja a kappelasszony, az ENF árnyék jelentéstevője vagyok. Köszönöm az előadó munkáját, üdvözöljük az információ, automatikus információcsere megállapodást, üdvözöltük a Svájccel és Liechtenstein kötött megállapodásokat is, hiszen a LuxLeaks botrány óta pontosan tudjuk, hogy a taxe adhok bizottság vizsgálata alapján 190 millió euró kerül, a milliárd euró adó kerül elcsalásra, illetve jövedelem kerül elfedésre az adóhatóságok elől. Tehát úgy gondoljuk, hogy az adó elkerülés és az agresszív adótervezés megakadályozását szolgálja majd ez a megállapodás. Támogatjuk ezt. Elnézést kérek, nem vettem észre, hogy önök jelentkeznek, tessék koram. Nagyon rövidre foghatom magamat. Mindig nagyszerű, amikor egyhangúság van a parlamentben. Köszönöm mindenkinek. Azt hiszem, hogy így a kívánt eredményeket a leggyorsabban el tudjuk érni. Köszönöm szépen még egyszer. Mindenkit emlékeztetek arra, hogy február másodikáig lehet az esetleges kifogásaikat megfogalmazni. A nap harmadik dossziéjáról a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések ellenőrzése. Ez a 14. Eh, havi ellenőrzés a delegált és végrehajtási jogi aktusokról, illetve intézkedésekről. Mint tudják, mi az Ekon részéről a felügyeleti jogkörünket nagyon komolyan vesszük, és ma nem specifikus végrehajtási intézkedésre koncentrálunk, hanem inkább általános eszmét folytatunk munkamódszerünkről és a bizottsággal való együttműködésről, valamint a delegált jogi aktusok és a végrehajtási intézkedések ellenőrzéséről. Ez idáig összességében ezekon pozitív véleményt fogalmazott meg és célunk az volt, hogy az egész folyamatot hatékonyabbá tegyük, lehetőség szerint minél kevesebb kifogást fogalmazva meg a delegált jogi aktusokkal kapcsolatban. Üdvözlök ma négy felszólalót körünkben, Almóró Rubin de Kerbi, remélem jól ejtem ki a nevét, aki a bizottságon belül a FIZMA főigazgatóság osztályvezetője, Steven Majur az ESMA részéről, Farkas Ádám, aki az EBA ügyvezető igazgatói, és Carlos Mondávó, aki pedig az EIOPA ügyvezető igazgatói. Őket üdvözlöm, tehát itt körünkben, és meg is adom eh, de Kervin úrnak eh, a szót, eh, valamint Major úrnak a szót 10-10 percben. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a meghívást, és köszönöm a kezdeményezést is, hogy ezt a scrutiny slotot, a felügyeleti jogkörüket vizsgáló napirendi pontot beiktatták a napirendben. A kettes szintű vagy a level 2 intézkedések nagyon fontosak és ez a scrutiny, ez a felügyelet nem csak önök számára, hanem az ezák, tehát az ESMA, az EBA és az EIOPA számára is nagyon fontos. A level 2 folyamat működését pozitívan értékeljük. Ne felejtsük el, hogy ez egy nagyon komplex eljárás, melyet most alkalmazunk először, tehát voltak éppen a learning by doing elvet követjük. Egy csomó dosszié sürgő, sürgőségi eljárás alatt került elfogadásra szorított az idő, ezt is figyelembe kell venni. Ráadásul a mandátum és a felhatalmazás az idő rövidsége okán néha nagyon komplex módon, nagyon széles hatáskörrel került megfogalmazásra, nem eléggé pontosan definiálja tehát az egyes felelősségi köröket, és ez is megnehezíti a munkát. Voltak éppen félúton járunk a level 2 vagy a kettes szintű ö, folyamat tekintetében. Két-három nagyobb csomag érkezik majd meg az ezákhoz a következő hetekben és azt hiszem, hogy ez lesz az igazi fordulópont a reform, a pénzügyi reform végrehajtásában. Mit tanultunk, és mit javítottunk az eljárásokon? Egyrészt az előkészítés munkáját javítottuk, és az átláthatóság kötelmének igyekszünk jobban megfelelni, igyekszünk tehát pontosabban tervezni, átláthatóbbá tenni a többi intézmény számára, akik természetesen jogkörökkel rendelkeznek megmutatni a tervezési napirendünket, és jelezni, hogy mikor fogadunk el saláta jogszabályt, illetve saláta határozatokat a kettes szinten természetesen. A harmadik element pedig, hogy elem pedig, hogy mind a tagállami, mind a parlamentben dolgozó szakértők szakvéleményét egyre jobban igyekszünk becsatornázni, a technikai normák is, már szélesebb körű politikai kérdések tekintetében a szabályozási folyamatot, melyről ugye az ez a rendelet szól, működővé kell tennünk. Ez a cél, célunk minnyájunknak. A folyamatban azt tanultuk meg, hogy az egyes jogszabályok legal review vagy jogi áttekintési fázisában jelentős változásokat is tettek, és ez persze megnehezítette a munkánkat. Ezen legal review folyamat célja voltak éppen az volt, hogy a korábban a jogi szöveg véglegesítésében megjelenő szempontokat érvényesítsék a jogszabályokban, és így lehetővé tegyék az ezák számára is, a három szervezet számára is, tehát, hogy jobban részt vegyen ebben a folyamatban. Vegyes érzelmeket váltott ki a legal review minnyájunkban, azért, mert komplex technikai normákat kell kezelnünk, működtetnünk, átlátnunk és átláthatóvá tennünk. Azt hiszem, hogy Steven Major még tájékoztat majd erről. Minden esetre a célunk az, hogy a better regulation, a jobb jogszabályalkotási szabályozás elvének megfeleljünk, hiszen a bizottság ezt a célt tűzte ki zászlajára. Végezetül pedig még egy észrevételem van. Úgy gondolom, hogy a level 2 vagy 2 szintű folyamat átláthatóvá vál, jobban átláthatóvá válik az intézményközi megállapodás segítségével, amely szabályozza, hogy a konzultációt ki és milyen esetben hajthatja végre, illetve hogy milyen módon lehet egyes jogszabálytervezeteket csomagban kezelni, hogy nem mondjuk salátaként eh, elfogadni. Így ezzel az intézményközi megállapodással úgy gondolom, hogy a végrehajtási fázis simábbá alakulhat, és egyre szűkebb számú level 2 intézkedést kell majd elfogadni. Összességében tehát úgy gondolom, hogy a rendelet működik, és hogyha valamit változtatni akarnánk a, a, rajta, akkor nehéz volna egyszerűbbé tenni, bár hát nem egyszerű persze. És úgy gondolom, hogy kijelenthetem, hogy konstruktív szerepet vállalunk abban, hogy még tovább javítsuk az együttműködést, illetve a jogszabály alkalmazását. Köszönöm szépen, Steven Major kap most szót, aki a három e a nevében szólal fel de persze Farkas és Montalvo urak is itt vannak, hogy megválaszolják a kérdéseiket. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kedves bevezetőjét, kedves európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! A 2016-os első ülésre kerül sor, ami az európai felügyeleti hatóságok számára egy különleges év, hiszen ez az ötödik éve az EBA, az EIOPA és az ESMA létrehozásának. Az elmúlt öt évben keményen dolgoztunk, és három új hatóságot hoztunk létre, illetve a válság utáni szabályozási keret átfogó végrehajtását tettük meg a bank, a biztosítási és a tőzsdepiaci területeken egyik sem volt egyszerű. Mindazonáltal az egész idő alatt nagyon erős támogatást kaptunk önöktől, támogatták a költségvetési kéréseinket, és feladatokkal, kompetenciákkal láttak el bennünket. Ez a születésnap arra is alkalom, hogy megnézzük, hogy hogyan működött az együtt, milyen volt az együttműködés, mind a technikai standard tervezetek elkészítésével kapcsolatban, mind pedig a technikai tanácsadással kapcsolatban, amit az Európai Bizottságnak adtunk. Ezek a feladatok voltak a legfontosabb feladatok az SH a felügyeleti szervek életében. Az, ez alapjául szolgáló rendeletek, és így a kormányzásunk és a tapasztalatunk is nagyon hasonlóak, ezért együtt jöttünk el, és együtt vizsgáljuk meg ezeket a kérdéseket, de persze mindenki az egyes szerv, e felügyeleti szervektől meg tudja válaszolni a kérdéseket. Hadd mondjam el azt, hogy úgy gondoljuk, hogy egy nagyon produktív és együttműködésen alapuló kapcsolatot alakítottunk ki az ECOM bizottsággal, és a két folyamat a kettes szintű folyamat különböző szintjein működött az információcsere. A hátóság nagyon átlátható folyamatokat vezetett be a közmeghallgatásokkal, konzultációkkal kapcsolatban. Közben méreható párbeszédet folytatunk az ECON tárgyalási csapatokkal, illetve egyes képviselőkkel, és részt vettünk a közmeghallgatásokon, a köz ellenőrzési meghallgatásokon. Az eh, emellett minden eh, egyes szinten, a, a kettes szint kifejlő, ki, szintű intézkedések kidolgozása során folyamatosan um, tájékoztattuk eh, az EKON szakbizottságot a testület álláspontjáról. Most úgy gondoljuk, hogy ez a mai ülés további lehetőséget ad arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy hogyan tudjuk ezt az együttműködést erősíteni. Az elmúlt öt évben a felügyeleti szervek eh, több száz technikai standardet és több ezer oldalnyi technikai mm, tanácsadást írtak össze. Nem voltunk itt, nem voltunk eh, jelen azokon a trialógusokon, ahol az EU eh, ágazati jogszabályok megszülettek, Hadd hangsúlyozzam, hogy a, be, a kettes szintű e, tervezetek belső kidolgozását nagyon hamar elkezdtük, még akkor is, hogyha nem végleges dokumentumokkal kellett dolgoznunk, azért, hogy betartsuk a határidőket. Ugyan e, szakértők e, vagyunk, szakértői és független hatóságok vagyunk, de folyamatosan aktívan támogattuk azt a politikai célkitűzést, hogy tájékoztatást adjunk és, és biztosítsuk az azonnali és teljes végrehajtást a jogszabályok esetében a pénzügyi szektor védelme érdekében. Ugye nem veszünk részt a, a, a trialógusokon, és ezért nagyon nagy kihívás számunkra ez a munka, ezért azt kérjük, hogy folyamatosan tájékoztassanak bennünket az ESA hogy mik bújnak meg a társjogalkotók által elfogadott szövegek mögött. Szorosan együttműködtünk a nemzeti szabályozókkal, mind az állandó bizottságokban, mind pedig a bizottsági testületeken keresztül, és az Európai Bizottsággal is, és ez a következő pontra vezet át. Az Európai Bizottság korai jogi felügyelete az ESA technikai sztendegyeivel kapcsolatban. Ez egy nagyon komplex téma, és ezért elég időt kell hagyni arra, hogy az új szabályokat kidolgozzuk. 2015 második negyedévében a DG Fiszmával együtt egy kísérleti projektet hoztuk létre. A korai jogi felülvizsgálat célja az volt, hogy eh, felgyorsítsuk a végrehajtást, eh, és eh, a kulcsfontosságú eleme ennek a korai jogi felülvizsgálatnak egy bizonyos ütemezési módosítást tervez, és megfordult tehát a sorrend. Úgy döntöttük, hogy a jogi szolgálatot előbb, már előbb bevonjuk, és nem csak az után, hogy a standardeket átadtuk a DG Fismának. Hadd hangsúlyozzam, hogy a korai jogi felülvizsgálatnak nem az a célja, hogy az ESZA politikai választásait értékelje, az korai felülvizsgálat nem szabad, hogy interferáljon az ESZA függetlenségével nagyon fontos tehát ezt megtartani. Az értékelést akkor fogjuk elvégezni, hogyha egy elég Töme, egy elegendő tömegű vagy mennyiségű technikai standard átment már az endorsement folyamaton. en gyakorlat elvégzése után, remélhetőleg nyáron döntünk arról, hogy a korai jogi felülvizsgálat zökkenőmentesebbé teszi az egész endorsement folyamatot, és eh, várjuk az önök eh, véleményét ezzel kapcsolatban. Ebben ennyiben hagynám, és várom a kérdéseket, hozzászólásokat. Eh, Farkas Ádám, Carlos Montávó és én is rendelkezésre állunk. Köszönjük szépen ezt a bevezetőt, most pedig a kérdések következnek. Meg párt kezd? Ponnova asszony. Tessék, négy perc. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttek és, és beszámoltak. A frakcióm nevében és koordinátorom nevében szeretnék hozzászólni. Hadd mondjam el, hogy a parlament nagyon komolyan veszi a demokratikus elszámoltathatóságot a kettes szűzkedésekkel kapcsolatban, illetve a, a, a technikai sztenderdek kidolgozásával, végrehajtásával kapcsolatban a delegált jogi aktusok keretében, és ez különösen fontos az ECON számára. Az ECON az elmúlt években még nagyobb tapasztalatra tett szert, hiszen nagyon sok delegált jogi aktus kapcsolódott a pénzügyi szolgáltatások ágazatára. Én látom, értem azt, hogy az, a parlament szkrutini jogait az Európai Bizottság néha akadálynak tekinti, néha akár még veszélyeztetésnek is tekinti, de ennek az ellentétében hiszek. Én azt gondolom, hogy természetes partnerek vagyunk, magas szintű, jó minőségű jogszabályalkotást tudunk biztosítani együtt az egyes és a kettes szinten. Mi társjogalkotóként a legjobb leginkább mi vagyunk képesek megérteni az egyes szintű jogszabályok céljait, illetve a kettes szintű jogszabályok scrutiny, hát mi tudjuk megadni. Ez nagyon összetett terület, az Európai Unió az elsődleges jogforrása ezen a területen. Emellett az Európai Bizottságot arra kérem, hogy támogasson bennünket ebben a feladatban, eh, hiszen eh, végrehajtásában, hiszen ez mind a két eh, intézmény számára fontos, és az európai polgárok számára is. Azt gondolom, hogy mi természetes partnerekkel, hogy legyünk a kettes szintű intézkedések előkészítésében. Vannak itt bizonyos területek, amelyeket lehetne javítani, amelyeken lehetne javítani, ezekre szeretném felhívni a figyelmüket. Az első, az, ezen aktusok összekötése, összekapcsolása. Szerintem ezt el kellene kerülnünk. Szerintünk ez felesleges nyomást helyez a parlamentre, mert eh, ha nem tetszik egy eh, aktus, akkor az összes, az egész csomagot el kell utasítanunk, és ezért nem tetszik nekünk ez a megközelítés. Második dolog, azt gondoljuk, és eh, nemrégiben szavazással megerősítettük azt, hogy jobb minőségű ágazatközi koordinációra van szükség a bizottságban, illetve az e, európai e, felügyeleti szervek e, tervezetkészítő munkájában, és ezzel el lehetne kerülni a párhuzamos munkákat, vagy az átfedéseket. Emellett szeretnénk elkerülni azt is, hogy, hogy az alap aktusok duplikálásra kerüljenek a delegált jogi aktusokon keresztül, és Emellett eh, szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a bizottság és a hat, eh, felügyeleti hatóságok, amikor delegált és végrehajtási jogi aktusokat eh, írnak, akkor tartsák tiszteletben a társjogalkotók megegyezését, amelyek az alapjogi aktusban szerepelnek. Emellett az Európai Bizottságot arra kérjük, hogy a szabályozási technikai sztenderdek és a végrehajtási technikai eh, sztenderdekhez készített módosításokat tegyék átláthatóvá, mind a társjogalkotó, mind az érdekelt felek számára. Végül pedig hangsúlyozni szeretném azt, hogy az ESZÁK hogy ezek a technikai sztenderdek és iránymutatások, ezekre is vonatkozik az arányosság. Mire gondolunk? Az ESSA nagyon óvatos megközelítést kell, hogy alkalmazzon azzal kapcsolatban, hogy mennyi iránymutatást készít, főleg akkor, amikor az alapjogi aktus erre nem hatalmazza fel kifejezetten. És az ESZ-nak ugye a forrásai rendelkezésre álló kapacitása kapacitása véges, úgyhogy ebben prioritizálni kell. Köszönöm szépen. Berez asszony a szocialisták nevében négy perc. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Major úrnak és a többieknek, ahogy eh, eljöttek ma hozzánk. Nem vagyunk túl sokan, de mégis ami eh, köztünk folyik a eh, jogalkotók, illetve az ESA eh, között, ez a párbeszéd, ez fontos, meg kell, jól kell megszervezni ezt a viszonyt, ez egy lényegi pont, amelyel kapcsolatban el kell mondanom, hogy meg kell határoznunk az egyensúlyt. Az egyes szint és a kettes szint között egyensúly kell, hogy legyen. A kérdés, amit mm, föl szeretnék tenni, több kérdés is van. Az első, a, mm, az egyes szint által a kettes szintnek hagyott szabadság. Elég régóta eh, vagyok eh, itt, eh, ahogy tudjam, hogy gyakran előfordul, vagy néha, nem fordul, el, néha előfordul, hogy egyes szinten nem sikerül politikai megegyezésre jutni, és akkor azt szoktuk mondani, hogy akkor majd a kettes szinten, jobb a kettes szinten megáll, megállapodni, de ez általában nem jó, ez, hely, ez nem igaz. Hogyha az egyes szinten van valamilyen politikai probléma, az még hatványozódik a második szinten. Úgyhogy ami a kettes szintet illeti, ott technikailag próbálnak megoldást találni olyan kérdésekre, amelyeket egyes szinten kellett volna politikailag megoldani. Azt hiszem, hogy itt mi jobban tudnánk végezni a munkát. Hát végül is igazuk van, hogy kettes szintre akarnak emelni bizonyos dolgokat, de azt is látom, hogy mi jár közben a fejükben. Nos, a dolgot nagyon megbonyolítja ez a rendszer. Bizonyos hipotézisek merülnek fel eh, itt-ott, eh, és ez engem bizony foglalkoztat. Itt már eleve a kollégák részvétele a trialógusban már problémát jelent egyes esetekben. El tudja képzelni, hogy nekünk is milyen nehézségeket jelent ez a jelentéstevő, az árnyék jelentéstevők, stb. részt vegyenek a, e, a trialógusban, és akkor még hirtelen még az ESZA összes képviselője is részt vehetne itt. Emlékszem azokra a trialógusokra például, amelyek a statisztikára vonatkoztak, az LKB e, elnöke, az Eurostat e, részvétel, hirtelen merült ott föl. Nos, van-e valamilyen jobb megoldás erre? Nem tudom. A második nehézség, fel kell gyorsítanom, úgy látom. A szövegek összekapcsolása vagy össze nem kapcsolása, tehát a csomagok létrehozása. Most egy nagyon konkrét eset van itt előttünk, a MIFID esete. A MIFID-ben van egy globális csomag a delegált jogi aktusokkal kapcsolatban, és aztán a végén az egészet elhalasztották későbbre. Hol ott vannak bizonyos delegált jogi aktusok a MIFID-en belül, amelyeknek hatásuk van a többi szövegre például, egy olyan szövegre, a PRIPS-re, amelyel kapcsolatban én vagyok a jelentéstevő. És a jogszabály alkotó passzarelt hozott létre a MIFID-del. Most, hogyha az későbbre halasztják az egész MIFID csomagot, akkor a jogszabály, a jogszabályalkotó folyamat, amely eleve az a kritikaért, hogy nagyon sokáig tart, még inkább elhúzódik, ha, sőt, néha le is bénul. Úgyhogy holott ez egy technikai, nehéz, ez egy technikai nehézség, amivel kapcsolatban szerintem politikai választ kell adni. A biztos az, a szakbizottsági képviselőkhöz kérdéseket eltett föl. Harmadszor van még itt néhány kérdés, amire nem tudom a megoldást, de meg akarom említeni ezeket. Az átláthatóság vagy a bizalmi jelleg kérdése. Tudjuk, hogy az ipar nagyon jól ismeri a jogszabályok hátterét, és néha fordított probléma merül fel, néha az ipar előbb tudja meg, mint mi, hogy mi rejlik egy jogszabály de nincsenek itt olyan sokan, az elnök félbeszakítja a hozzászólót, de a hozzászóló pedig bírálja az elnököt, mert nincsenek itt túl sokan, úgyhogy lehetne több időt is adni a hozzászólásokra. Swingold asszony, elnök úr, elnök úr, mondja még egyszer Berez asszony, de akkor fontos ez, hogyha nagyon sokan vagyunk itt, akkor lehet kevesebb időt adni a képviselőknek, vagy korlátozni az idejéket, de most nincsenek itt olyan sokan, egy kicsit rugalmasabban is lehetne. Igen, köszönöm. Hát elnézést, de egy kicsit intelligensebben kell megközelíteni a szabályokat. Szvingold azt mondja, tessék. Köszönöm. Először is szeretném megköszönni az ESZÁ-nak és a bizottságnak is, az ESZÁK-nak és a bizottságnak is a kettes szintű munkát, amit elvégeztek az elmúlt ciklusban, és amely folytatódik ebben a ciklusban is. A az eszákkal közösen végzett munkát látva engem gyakran meglep az, hogy hány oldalnyi kettes szintű anyagot kell átnéznünk, és milyen kevés aggodalmat vetnek fel ezek. Ugyanakkor a munkamódszerünkkel kapcsolatban vannak bizonyos aggodalmaink, nevezetesen az ESZÁK, ugye van egy bizonyos kapcsolatuk a bizottsággal, az Európai Bizottsággal, eh, és eh, itt eh, kérdéses az, hogy ki az, aki a végső szót kimondja, és kinek kell végső szót kimondania, például adatelemzési kérdésekben. És lehet, hogy egy konkrét példán keresztül lehetne ezt legjobban demonstrálni. Ugye mi fiddel foglalkozunk is kettes szinten, fontos elismerni azt, hogy mi a, a parlamenti tárgyaló frakciók gyakran felszólaltunk eh, amellett, hogy legyenek bizonyos kiigazítások eh, ugyanolyan témában, amelyben az, ez, ez ezák már beadtak eh, módosításokat, kiigazításokat a bizottságnak, és itt a bondok derivatívákkal kapcsolatos átláthatósági témák, illetve problémák a likviditás biztosítóikat nem szabad kockázatnak kitenni. Nekünk a, a trade per date, szerintünk a trade per date kell nézni. De ez egy olyan kérdés, amit az ESMA-nak újra kell vizsgálnia, és nem a bizottságnak. Az ESMA ugyanis meg tudja nézni az adatokat, és a teljes adatelemzés után a reszetelni a paramétereket. Eh, ehhez képest az ESMA nyilvánosan azt mondta, hogy a bizottság, mármint az Európai Bizottság felelős eh, a változtatásokért. Eh, tehát a parlament változásokat szeretne látni a kettes szintű szabályban. Tudnának-e valami tisztázó jellegű, hogy hogyan zajlik ez a munka? hogyan zajlik a hatalmi, hogy mi a hatalmi egyensúly különös tekintettel arra, hogy az ESMA-nál vannak az adatok, miközben a bizottságnál van a formális mandátum. Thank you uh, for the uh, ALDE group, uh, Cora van Ibenhuizen. Cora van Ibenhuizen következik az ALDE részéről. many thanks to the chairs of the... Köszönöm az ESA elnökei, ESA elnökeinek, hogy eljöttek, és valóban ez a, ennek a mandátumnak a legfontosabb feladata, hogy a kettes szintű szabályokat hogyan alakítjuk. Erről is beszéltünk, több száz végrehajtó intézkedést fog felülvizsgálni ez a parlament és bármilyen erőfeszítéseket is teszünk, vagy javítjuk a jogalkotói folyamatot, mindig fennáll a veszélye, hogy nem várt következményeket váltunk ki a piacon, váratlan dolgokat gyakorlatilag minden nap, és ez különösen igaz akkor, amikor olyan tranzakciós tra, transzparenciára vonatkozó szabályokat vagy a benchmarkokra vonatkozó szabályokat hozunk, amelyek korábban eh, nem léteztek. Ezért is eh, érdekelnének, eh, érdekelne engem az önök véleménye a nem várt hatásokról, amelyek jelentkeznek a végrehajtási aktusok életbelépése után. E, esetleg egy vészfék e, megoldásban lehetne gondolkozni, amely a bizottságnak vagy az eszáknak lehetőséget biztosítana arra, hogy bizonyos intézkedéseket e, vagy döntéseket jegeljenek addig, amíg a társjogalkotók felül nem tudják vizsgálni az adott intézkedést. A világ nagyon gyorsan változik, a pénzügyi ipar is, pénzügyi szektor is nagyon gyorsan változik, és vannak zavarba ejtő fejlemények is, eh, például a fintek eh, alatt eh, de emellett sok minden történik. Önök, önök mit gondolnak arról, ami a finteknél történik, és hogy ez a felügyeleti munkájukat segítheti-e? Látnak-e olyan trendeket, fejleményeket, amelyek könnyebbé tehetnék az önök életét akkor, hogyha új technikákat, új fejleményeket alkalmaznának, mert ott láthatok, látok néhány lehetőséget én legalábbis, amely segítheti önöket abban, hogy a pénzügyi rendeleteink egyre bonyolultabb dzsungelében eligazodjanak. Köszönöm. Eh, és azt is, hogy betartotta az időt. A GUE részéről nincs itt senki, eh, a zöldek részéről Gigold úr következik. Köszönöm, eh, elnök úr, és köszönöm önöknek ismét, hogy eljöttek ide. Nagyon örülök, hogy az eszák részéről korábbi parlamenti alkalmazottak is megjelennek, reméljük, hogy ez a gyakorlat terjedni fog. Ezen túlmenően azonban felvetnék egy sor kérdést, eh, ahol határidő problémánk van különböző dossziék vonatkozásában, és ez, ez, ez számunkra eh, problémát okoz. Emellett a személyzeti hiány az jól ismert volt eredetileg is, illetve az is, hogy egy túlzott irányító struktúra létezik. Ezeket majd, ha a bizottság végre ráveszi magát arra, hogy kiadja, elkezdje publikálni az eredményeit a az ez a rendszer felülvizsgálatának, amiről tudjuk, hogy már a fiókban van, nos, akkor talán rendezni lehet. Tudom, hogy be van ütemezve ez a publikálás. Nyilván, hogyha az irányítási problémákat áttekinthetjük, akkor utána lehet áttekinteni a személyzeti és költségvetési kérdéseket is. Szeretnék csatlakozni azokhoz a megjegyzésekhez, amelyeket a kollégák mondtak, különös tekintettel Beresz asszonyra. Ez a csomagba rendezési gyakorlat, ez elég nehezen magyarázható. Nem hallottuk korábban, korábban magyarázatát annak, hogy mi indokolja azt, hogy így módon korlátozzák a parlament felülvizsgálati szerepét, és okozzanak piaci problémákat akkor, hogyha arra kényszerülünk, hogy az egész csomagot befagyasszuk, leállítsuk, miközben csak a csomag egyes részeivel, vagy egy pontjával van problémánk. Ez számomra nem túl logikus. Sajnálatos módon továbbra is ez a gyakorlat az EBA dokumentum átadási adataival kapcsolatban megjegyzem, hogy többször fordult már elő, hogy a bizottságtól nem kapunk meg olyan anyagokat, amelyeket aztán az ágazat szereplői át tudnak adni nekünk. Én üdvözlöm Farkas úrnak azt a ö, ö, nyilatkozatát, hogy az összes lobby kapcsolatot nyilvánosságra fogják hozni. Én az IOPÁT és az ESMÁT is erre szeretném felszólítani, és nem csak a vezetők lobby kapcsolatait, hanem az összes szereplő, illetve az önök összes alkalmazottjának a lobby kapcsolatait nyilvánosságra hoznák, mert ez kicsit csökkenteni az egyenlőtlenségeket. Aztán még egy kérdés, néha nekem az a benyomásom, hogy mi végezzük a részletmunkát itt a parlamentben, miközben globális szinten dőlnek el a dolgok. Legutóbb is a, a Bázeli Bizottság e, tőkével kapcsolatos döntése, e, Underlying of Capital Market a Deutsche Bank megmentése 1,7 millió tőke Eh, az EBA részt vette ebben a munkában, konzultáltak-e vele, mi miért nem kaptunk előzetes tájékoztatást, és mm, hogyan képzelik el, hogy eh, a jogalkotói munkánk lényegét ennyire eh, korlátozzák. Manó úr a e NF részéről nem, Nos, ha nem, akkor 5-6 perc, és Beresz asszony is felteheti az utolsó kérdését. Ugye, elnök úr látja, hogy volt időnk, és most ezzel elismeri is, és lehetővé teszi számomra, hogy feltegyem az utolsó kérdést, ami a következő. Nos, a konzultációk során azt látjuk, hogy az egyik nehézség az, hogy vannak bizonyos insiderek a kettes szintű döntéshozatalban, E, és e, a parlamenti szinten, valamint a tanácsi szinten, ahol ugye a tagállamok vannak, e, a kettes szinten alá lehet ásni a mi munkánkat. Nyilvánvaló, hogy nagyon fontos, hogy az egyes szint szelleméhez hűek legyenek. Amikor a Pripset néztük, akkor önök amellett ragaszkodtak, hogy tárgyaljanak a fogyasztókkal, a kisbefektetőkkel, mindenkivel, az érdekeltekkel. Nyilvánvaló, eh, hogy egy természetesen eh, konzultációnál az iparképviselői, illetve a tagállamok képviselői vannak megkérdezve. Eh, nyilván egyes szinten megpróbáltuk az összes stakeholdert elérni, mit tudnak mondani a saját munkamódszerükről, illetve megnyugtatni bennünket arról, hogy az önök konzultációi azok nem lesznek elfogultak. Nyilván önök azt fogják mondani, hogy természetesen bárki részt vett egy konzultációban, de amikor úgymond természetesen zajlanak a dolgok, akkor néha másként alakulnak és vállalnák-e azt, hogy a PRIPS kapcsán, hogy ahogy mi tettük, önök is egy fogyasztói panelt összehívnak, és megkérdezik, hogy milyen milyen sorvezetőt szeretnének ők, vagy guideline szeretnének olvasni az adott témában. Köszönöm, elnök úr, nagy örömmel. Van-e valaki, aki további kérdést szeretne feltenni, amennyiben nem, akkor a négy képviselőnek adom meg a szót, hogy válaszolhassanak. 20-25 minutes, so... A FESMA főigazgatóság képviselőjével kezdeni. Thanks a lot. FESMA, bocsánat. Uh, the MEPs for um, their... Um- köszönöm, és köszönöm a képviselőknek ezt a ezeket az érdekes megjegyzéseket, néha kritikai megjegyzések voltak, de összességében pozitívak. Paunov asszony említette azt, hogy a parlament a természetes partner. Hát ebben a vonatkozásban elmondom, hogy a tanács is természetes partner, és nekünk inkább azt a gondolatot kellene előmozdítanunk, hogy a, a tanács teljesen más, hogy vizsgálja ezeket a dolgokat, ahogy a nemzeti eh, hatóságok teszik azt mondjuk egy felügyelőbizottságban. Eh, tehát eh, ezek a folyamatok, ez a két eltérő folyamat valójában javára válhat a tanácsnak is, meg a, az ezáknak is. Többen említették a csomagba foglalást. E, nyilván a bundling jár bizonyos előnyökkel, e, nevezetesen azzal, hogy egyszerűsíti az életét azoknak, akik, akikre a végrehajtás hárul. E, ebben az értelemben ez egy egyszerűsítés. Ráadásul mi előre közöljük, hogy csomagba akarjuk tenni az, az intézkedéseket. Nyilván az vitatárgyát képezheti, hogy a bundling az túlzó-e vagy sem. Nyilván azzal jár ez, hogy az önök ellenbetési hatásköre e, sérül, de igazándiból azt is jelenti, hogy a különböző esetleges ellentmondási, ellenbetési lehetőségek kombinációja jön létre, tehát igazándiból ebben az értelemben kitágítja az önök e, lehetőségeit. E, végső soron tehát e, azon dől el a dolog, hogy logikailag van-e értelme a bundlingnak, vagy, vagy nincs és hogy könnyebbé teszi-e a piaci szereplők számára a végrehajtást. Volt olyan képviselő, aki azt mondta, hogy azért tartsunk ki az első szint mellett. Berez asszony is elismerte azonban, hogy a felhatalmazások egyes esetekben tényleg igen jelentősek voltak, ezért is mondta azt eh, Stephen, hogy néha szakpolitikai döntéseket kellett hozni, mert a mandátum, a felhatalmazás annyira széles volt, hogy ez valójában nehezebbé tette a mondatukat, és nyilván, a dolgukat. Nyilvánvalóan ez eh, megnehezítette, eh, és meg, megkérdőjelezte az ő feladatköreiket is. Ami pedig a PRIPS fogyasztói tesztjét illeti, mi ezt elvégeztük, egy nagyon érdekes esemény volt ez, és ezt felhasználtuk a munka támogatására, de ezzel kapcsolatban Steven valószínűleg többet fog tudni mondani. Végezetül még két dolog határidőkkel kapcsolatban. Valóban néha mi, kés, mi késelekedünk de néha azért késlekedünk, mert időre van szükségünk arra, hogy konzultáljunk, hogy gondolkozzunk, hogy megvizsgáljuk a, az unió érdekeit, megnézzük, hogy milyen hatással járnak, főleg mondjuk a növekedésre az adott szabályok. És ennek a gondolkodási folyamatnak egy része az is, hogy önökkel is felvesszük a kapcsolatot, illetve a tagállamokkal. És ezt az időt mi úgy használjuk fel, hogy kialakuljon egy közös álláspont és az elfogadási folyamat egyenletesebb legyen. Lehet, hogy nem ez a legát tekinthetőbb vagy átláthatóbb része ennek a folyamatnak. Adott esetben azzal jár, hogy módosításra kerül a szöveg, visszaküldik ez is előfordul, más esetekben más jellegű eszmecserére kerül sor. Tehát felhasználjuk azokat a lehetőségeket, hogy egy szöveget elfogadjunk úgy, ahogy van, vagy megváltoztassuk. Mindenképpen ez az idő arra kell, hogy megértsük, többek között arra kell, hogy megértsük a tanács meg a parlamentét is. Gigold úr kérdésére felülvizsgálattal kapcsolatban. E, az ezák felülvizsgálatát augusztusban e, kiadtuk, és e, idén lesz egy fehér könyv az irányítási rendszerről. Nyilván az elmúlt évek során a kettes szintű intézkedések végrehajtásával kapcsolatban is szereztünk tapasztalatokat. Mikor pontosan? kérdezi Gigold úr nincsen pontos dátumom. Második, eh, harmadik, negyed év idén. Thank you for uh, ESMA. Köszönjük. Megadom az ESMA képviselőinek a szót. Köszönöm szépen a konstruktív észrevételeket, meglátásokat az EKON tagjai részéről. Van itt egy sor kérdés, igyekszem 6 percben összefoglalni a más válaszomat, de lehet, hogy lesznek átfedések az egyéb válaszokkal. Egyrészt ez level 1 és level 2, 1 és 2 szintű intézkedések közötti konzisztencia kérdése. Bizony, néha magunk is küzdünk azzal, hogy megértsük, hogy milyen megállapodás jut létre a egyes szinten. De jó szándékkal, jó hittel igyekszünk mindig követni az egyes szintű döntések szellemét és betűjét, ami pedig a trialógusokat illeti, én már őszintén megfogalmaztam, hogy a megfelelő intézkedésről vitát kell folytatni. Lehet, hogy nem csak a trialógus, hanem más intézkedések, együttműködési formák alakulhatnak ki annak érdekében, hogy jól megértsük, hogy hogyan dolgozunk, de a jelenlegi jogi kereteket persze tiszteletben kell tartani. Nem arról beszéltem tehát, hogy részt vegyünk a trialógusokban, hanem sokkal inkább abban, hogy betekintsünk a folyamatba és friss információkkal rendelkezzünk egy sor további felvetés kapcsán. Az unintended consequences, a nem szándékolt következmények kapcsán. Nos, vannak technikai normáink, amelyeknek épp az a célja, hogy gyorsabban igazodjunk a helyzethez, mint a jogszabálya, a rendelettel, irányelvel lehetne alkalmazkodni. Így akarunk hatást gyakorolni a piacra. Másrészt elmondtuk a múltban, hogy a technikai norma, a technikai standard elfogadása is általában kilenc hónapba telik, és gyakran a piac gyorsabban változik. Szóval még lehet, hogy a kilenc hónap is túl hosszú idő, amíg, hogy így mondjam, megszűjjük a technical standardet. Például a trading requirement vagy a központi clearing döntésre vonatkozik ez. Ami a MIFID 2-es, MIFID 2-t és a transzparencia rezsimet illeti, fontosnak tartom, hogy a technikai standardek nagyon erősek és jók legyenek, és persze megfelelően likvid eszközöket kell biztosítanunk. Másrészt ugyanakkor a társ jogalkotó szándékát tiszteletben tartjuk, mi szerint, hogy átláthatóbbá tegyük a kötvénypiacot, és ilyen módon a transzparencia vagy átláthatósági elvárások a kötvénypiac 5%-ára vonatkoznak. Majd reméljük, hogy a bizottság elfogadja a javaslatunkat, de hogyha nem, akkor azért az alap jogszabályok alapján a játéktér viszonylag szűk. Persze, a rendelet, az alaprendelet kimondja, hogy a bizottság módosíthatja az ezák szakvéleményét, de mondom, erre nem sok alapja lesz szerintem. Ami pedig a szereplőktől származó feedbackek figyelembevételét illeti. Minnyáján tudjuk, hogy az iparág több pénzzel rendelkezik, jobban megszervezett, jelen van, határozottan hallatja hangját a szereplői meghallgatásokon. Éppen ezért fontos, hogy figyeljünk arra is, hogy a fogyasztói oldal véleményét is halljuk. A stakeholderek csoportjában azt látjuk, hogy a fogyasztók is nyomatékkal hallatni akarják a hangjukat. A fintek kérdését szorosan nyomon követjük. Nem olyan régen indítottunk konzultációt ebben az ügyben, mi több, az ESMA, az blockchain technológiáról is közmeghallgatást tartott, hogy felmérjük, milyen kockázattal jár ez az új technológia, és milyen előnyökkel is persze a pénzügyi ágazat számára. A kiszivárogtatásokról, a lékekről azt kell, hogy mondjam, hogy igen csalódott vagyok. Pontosan értem, hogy az ipar irányába történő kiszivárogtatások a felügyeleti modellt aknázzák alá, működését lehetetlenítik el, és hogyha asszimetria áll fönn a tekintetben, hogy bizalmas dokumentumokat a iparak képviselői megkapnak, és a döntéshozók nem, akkor ez, ez elfogadhatatlan. Éppen ezért minden egyes board tag aláírta a, bizal, a dokumentumok bizalmas kezeléséről szóló nyilatkozatot. Volt egy eset, amikor azonosítottuk, hogy kiszivárogtatta ki a dokumentumot, és ebben az esetben a, egy vizsgálatot indítottunk az illetékes tag ellen. Végezetül pedig az átláthatósági intézkedésekről és a szereplőkkel való találkozásról. A senior management, a ügyvezető igazgató és az elnök tevékenysége teljesen átlátható, és az ESMA munkatársa és a többi eze munkatársainak teljes összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak rájuk. Ami pedig a munkatársainkat illeti, az ESMA munkatársai nem szavazhatnak a tanácsban, a boardban. A döntést az elnök szavazata és a board tagok szavazatai, az igazgatóság szavazatai hozzák meg. Ezért úgy gondolom, hogy sem a bizottság, sem a nemzeti hatáskörrel rendelkező hatóságok sem kérték a szavazati viszonyok megváltoztatását. Kijelenthetem, hogy mind az elnök, mind az ügyvezető igazgató szintjén érvényesül az átláthatóság. Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Bankhatóság nevében Farkas úr kapszót. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves ekon tagok, köszönöm, hogy megválaszolhatom a kérdéseiket. Egy sor kérdésre szeretnék koncentrálni, amelyet vagy minnyájunkhoz, vagy pedig konkrétan az EBA-hoz intéztek. Egyrészt többen beszéltek arról, hogy ágazatközi koordinációra van szükség. Ebben egyetértünk. Egyetértünk abban, hogy javítani kell a koordinációt, a másik két ezával, a Joint Committee-ban, a vegyes bizottságban folyamatosan egyeztetünk, nem csak olyan ügyekben, amelyek konkrétan közös termékként hagyják el házunk táját, hanem olyan kérdésekben is, ahol hasonlóságok vagy átfedések mutatkoznak. Technikai szinten informális véleménycserét folytatunk folyamatosan, sőt menedzsment szinten is, ezen felül a bizottság illetékes szolgálataitól is folyamatosan kérjük, hogy javítsuk, mélyítsük el az ágazati szervek közötti koordinációt. Egyszerűen szóval abszolút egyetértünk azzal, hogy javítani kell ezt a koordinációt. A második pont kapcsán egy észrevételem volna. Steven bevezetőjében hallottunk arról, hogy lehetőség nyílik arra, hogy az ezákat a level 1, az egyes szintű folyamatba is jobban bevonják, azért, hogy jobban megértsük azokat a politikai megállapodásokat és szándékokat, amelyek testet öltenek a végül elfogadott és munkák alapját adó level egyes szövegben. Nem egy formális, természetesen nem arra gondoltam, hogy formálisan vonjanak be, hát nem vagyunk az Európai Unió hivatalos szerz, szerződései alapján létrehozott intézmény, hanem csupán arra gondoltunk, hogy megfigyelőként, eseti alapon a döntéshozatal vagy a trialógus kritikai fázisában megfigyelőként vehetnénk részt, azért, hogy jól értsük, hogy a jogalkotók, a társjogalkotó milyen politikai szándékot kodifikált a véglegesen létrejövő jogszabály szövegében. A harmadik észrevételem pedig az átláthatóságra vonatkozik. Steven több kérdést említett. Először is. Amikor konzultációt ö, folytatunk le, akkor az iparág inputját folyamatosan nyilvánosságra tesszük, másrészt a stakeholder csoportokban, a szereplők csoportjában, ahol rengeteg fajta stakeholder szerepel, persze nagyon erősen képviselteti magát az iparág, a, ezen ülések jegyzőkönyvét részletesen ö, publikáljuk, tehát nyomon követhető, hogy az iparág milyen inputokkal élt és gigoldó részrevételem lének megfelelően az iparággal való találkozókat um, dokumentáljuk és publikussá tesszük. A nagy szakpolitikai kérdéseket pedig az előadókkal, árnyék előadókkal, a Ekon egyes tagjaival szívesen megbeszéljük azért, hogy átláthatóságot biztosítsunk a, a tanács számára, és persze az FSZ üléseken a tanács számára is biztosítjuk ezt a betekintést, és persze minden munkatársunk és minden board tag aláírja a dokumentumok bizalmas kezeléséről szóló nyilatkozatot. Teljesen osztom Steven neki búsulását, elkeseredését, afölött, hogy az iparág képviselői vagy a médiumok előbb kapnak hírt egyes döntésekről, mint mondjuk a döntéshozók maguk. De hát látni kell, hogy a ülés dokumentumok sok kézbe eljutnak, nyomon követjük és próbáljuk szabályozni ezt a kérdést, de hát nem tudjuk teljesen lezárni ennek a lehetőségét. Gigold úr a bázeli folyamatról általánosságban tett megjegyzést. Hasonló folyamatok zajlanak egyébként a piacon még szabályozási folyamatok. Nos, a Bázeli Bizottságnak kilenc EU tagja, valamint az ECB és az ESM tagjai, mi pedig megfigyelők vagyunk a Bázeli Bizottságban. És a különböző technikai szintű eszmecserékbe bevonnak bennünket. Tehát ilyen módon hallatjuk a hangunkat. Ott ülünk az asztalnál, még ha csak megfigyelő státusban is. A Trading Book, a kereskedési könyv alapvető áttekintéséről beszéltek. Évekbe tellett, amíg végleges megállapodás alakult ki a Trading Book kapcsán Bázelben. Többször konzultáltuk velünk is, hatástanulmány is készült. Összességében azt mondhatom, hogy a végső dokumentum, mely nyilvánosságra került, természetesen minden egyes állam jogalkotásában kerül majd elfogadásra, és persze Európában is nyomon követik majd ezt a folyamatot. Annyit mondhatok még, hiszen felvették, felvetették azt a kérdést, hogy mely pontnál kell bevonnia a jogalkotókat a munkába. Annyit mondhatok tehát, hogy igyekszünk a lehető legjobban bevonni az Európai Parlamentet azon dossziék áttekintésébe, amelyek a nemzetközi technikai egyeztető testületek rendjére kerülnek. Aztán a tintekről a három ez a nyomon követi az eseményeket, közösen is fellépünk a közös bizottságban, a Joint Committee-ban is egy nagy jelentést készítettünk el, amelyet önök is megkaptak, a bitcoinokról, vagy hát a virtuális fizetőeszközökről, valamint az EBA múlt évben az ebben rejlő kockázatokról is készített egy anyagot, az európai hatóságok és a pénzügyi felügyeletek is nagy érdeklődéssel olvasták ezt. Ezeket inkább most, ez a beszámoló inkább a kockázatokról szól, de az innovatív, a bitcoinok innovatív lehetőségét sem fett el. Na most az EU részéről adom a szót. Köszönöm szépen, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani az elmúlt öt évben kívül kiváló volt az együttműködés, nem csak öt évben, hanem ezen kívül is. Ma a technikai szendedekről beszélünk, illetve delegált jogi aktusokról. 2009-2010-én az első szövegjavaslatról beszéltünk, akkor még teljesen más szerepben voltam itt, és nagy támogatást kapunk az Európai Parlamenttől, és ez biztosítja azt, hogy végezni tudjuk a munkánkat. Ma a technikai szerepünkről beszélünk, mi független szakmai szervezetek vagyunk, nagyon jó munkát végeztünk, de ahogy már elhangzott, ezt még lehet javítani. Ami a kérdéseket illeti, és annak érdekében, hogy a véleményemet kifejtsem, Major úr már beszélt a három eszával kapcsolatban, elnézést, hogyha nem térek ki mindenre, azzal hadd kezdjem, amivel kapcsolatban bizony lehetne újjal mutogatni. Ami az iránymutatásokat illeti, az Európa egy kicsit más megközelítést választott. Mi úgy döntöttünk, minden normál szöveget, amely megfelel bizonyos kitételeknek, iránymutatásnak nevez, nevezünk, és egy kicsit úgy járunk el, mint az összekapcsolás, a bundling. Ösztönözni próbáljunk az embereket arra, vagy a szervezeteket arra, hogy minden iránymutatásnak feleljenek meg, ne csak egynek. E, ez persze, hát ami az 500 iránymutatást illeti, ennek ez visszaüthet, mert túl sok, hát ez, ez, ebből tanultunk. tanultunk. Az iránymutatások tehát konkrét szereppel rendelkeznek. A második dolog a jogszabályalkotás következményei. Ez nagyon fontos, mit akarunk elérni. Először is döntéseket hozunk, amelyekhez hatástanulmányokat készítünk, másodszor pedig a parlament ebben nagyon támogatott bennünket, igyekszünk a legjobb embereket kiválasztani ezen technikai munka elvégzésére mert ezek technikai szervek, amelyeket képviselünk. A harmadik dolog, ami felmerült, és amivel kapcsolatban szeretnék beszélni, a PRIPS konzultáció és koordináció. Azt hiszem, hogy ez kiváló példa, eh, a lehető legjobb példa arra, hogy a jó együttműködés hogyan eh, működhet. Nagyon más kiinduló pontból indultunk, különböző eh, ágazatok, különböző valóság, különböző realitás, de a célunk az közös volt, a fogyasztók számára szerettük volna javítani a helyzetet, ehhez pedig sikerült koordinált módon együttműködni. Ezzel összekapcsolva, és amikor konzultációról van szó, nem csak, hogy két konzultációt tartottunk a PRIP szintjén, de voltak adhok ülések és spontán ülések. Múlt héten Frankfurtban voltak fogyasztói szervezetek, nagy örömmel üdvözöltem őket, és megpróbáltuk ezt kiegyensúlyozni e, ezzel a munkát. Nem tudtunk teljesen átláthatók lenni, ez így van, ez az dolog természetéből adódik, de igyek, igyekeztünk az, eh, az ipari oldal és a nem ipari oldal, tehát fogyasztóvédelem, akadémia, stb. szereplői között megteremteni az egyensúlyt. Végül, de nem utolsó sorban, hadd mondjam el, hogy az IT és a nagy adatbankok, ezeket mire használhatjuk mi, és mire használhatja az ipar. Ami az ipart illeti, az ágazatot illeti, persze vannak kockázatok, ez nagyon fontos, ehm, biztosítási szempontból. Ami minket illet, adatok és IT, ez is összefügg ugye a forrásokkal, a kapacitásokkal, kiváló alkalmat jelent ez. Kikoldul? Én egy kicsit máshogy látom, mint ön. Amikor azt mondja, hogy kérnek tőlünk dokumentumokat, és mi ezt nem adjuk meg, én szerint nem csak arról van szó, hogy ön nem kapja meg, eh, hanem senki nem kapja meg, tehát a, tehát a kiszivárogtatás nem eh, tőlünk jön. Nem, eh, Gigold úr tisztázza, hogy nem akarja semmiképpen a munkatársakat arra kényszeríteni, hogy a szabályokat megszerzik. Persze, ezt tudom, ezt nagyon jól tudom. Minden esetre néha én is inkább a ágazat oldaláról kaptam meg, vagy az ipar oldaláról kaptam meg a dokumentumokat, nem a másik oldalról de Európa, ez ma minden ülés, amin részt veszünk, erről jegyzőkönyv van, és a, az ezzel kapcsolatos további döntéseket majd az utódon fogja meghozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a válaszokat, és ez lezárja az ülésünk ezen napi rendi pontját. Nagyon örülök, hogy sikerült módot adni erre az eszmecserére, és nyilván a jövőben ez majd folytatódni fog, ez a párbeszéd. Most pedig rátérünk a napirend hatodik pontjára, gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere. A legutóbbi növekedési jelentés a strukturális reformokra, a több beruházásra, költségvetési politikákra koncentrált, nagyon sok módosító javaslatot eh, nyújtottak be a képviselők, több mint 470-et. Azt gondolom, úgy, ha jól tudom, eh, árnyékjelentéstevők már találkoztak, és további találkozókra kerül sor jövő héten. Most eh, kb. 50 percünk van, hogy megvitassuk ezt a kérdést. Először is megadom a szót a jelentéstevőnek, Rodriguez asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban így van. Az árnyék jelentéstevőkkel valóban nagyon jó az együttműködés, a módosító javaslatokat megkaptuk, én nagyon sok módosító javaslatot kaptunk, ez azt mutatja, hogy a szakbizottság valóban nagy érdeklődést mutat a téma iránt. Mindannyian tudjuk, hogy ezt egy, egy különleges kontextusban folyik ez a munka, itt Európában a válság miatt, és nagy szükség van a kiegyensúlyozott és erőteljes növekedésre. Ezért az Európai Parlament különleges felelősséggel rendelkezik, és világos eredményt, eredményre kell jutnia az éves növekedési jelentéssel kapcsolatban, és világos üzenetet kell megfogalmazni ezzel kapcsolatban, hogy ez hogyan kívánja elérni. Azt hiszem, hogy a parlamentnek három jó jelentést kellene készítenie a legjobb, a legfontosabb, amit az EKON bizottság fog elfogadni. Azt gondoljuk, hogy az európai, ami az európai szemesztert illeti, az európai parlamentnek a szerepét komolyan kell vennie. Már világos és jó előrelépést, nagy előrelépést állapíthatunk meg. A parlament az aggodalmait megfogalmazhatta egy hearingen, mielőtt az Európai Bizottság elfogadta volna az éves növekedési jelentési csomagot. További előrelépést érhetünk el, érhetünk el, amikor, érhetünk el, amikor az Eurogrup elnöke ellátogatott a plenárisra, és meghallgatta az aggodalmainkat. Most pedig ezt a jelentést a tavaszi európai csúcs találkozó előtt tudjuk elfogadni, ami megint csak hát relevánssá teszi a parlament álláspontját a végső döntés tekintetében. Most szeretném a legfontosabb pontokat kiemelni, amelyek az árnyék jelentéstevőkkel megvitatásra kerülnek. A legfontosabb ö, ö, aggodalmaimat. Az első a policy mix kapcsolatos. Múlt héten jobb policy mixet tudtunk kidolgozni, beruházási reformok, pénzügyi konszolidáció, költségvetési konszolidáció, azt gondoljuk, hogy ez a policy mix az, amelyik a megfelelő és releváns, de közben azt is gondoljuk, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a belső keresletre, mert ez beruházási lehetőségeket biztosít, a belső piac, az egységes piac problémáit is felveti, illetve a globális kitekintés most éppen nem annyira, vagy előrejelzés nem annyira pozitív, úgyhogy ezt a negatív globális előrejelzést ki kell egyenlítenünk, vagy kompenzálnunk kell a belső kereslet növelésével. Persze az európai, biz, az európai gazdaságnak versenyképesnek kell maradnia. Aztán, ami a beruházást illeti, világosan kell fogalmaznunk a, azzal kapcsolatban, hogy az európai beruházási tervet és az EFSZ-t jobban ki kell használni ami a stratégiai prioritásokat illeti. Ezek a stratégiai prioritások igazodnak az Európa 2020 stratégiához. Emellett biztosítanunk kell azt is, hogy ezek a strukturális alapok az Európa 2020-as eh, prioritáshoz jobban igazodnak. Sok minden függ majd a pénzügyi rendszer működésétől, ezért tartjuk fontosnak a bankunió kiteljesítését és a tőkepiaci unió létrehozását. Ami a reformokat illeti, strukturális, nagyon sok strukturális reformot kell végig gondolnunk, munkaerőpiac, nyugdíjrend, adóbeszedés, közigazgatás, stb. Tehát nagyon sok reformról van szó, és ez kell, hogy legyen a következő versenyképességi ülések témája. Az Európai Bizottság ezt javasolta, mint új eszközt. Ami a pénzügyi konszolidációt illeti, költségvetési konszolidációt illeti, a költségvetési felelősségre kell koncentrálni, és úgy látjuk, hogy egyes tagállamoknál, tagállamok nagyon eladósodottak, állami adósságuk nagyon magas, ez aggodalom, tehát folytatni kell a költségvetési konszolidációt. Emellett azt gondoljuk, hogy egy egyéb tényező felmerül, amely a növekedést és a beruházást támogatja. És ezért emlékeztetnénk az Európai Bizottság nyilatkozatára, közleményére, amely az rugalmasságra vonatkoznik, fog, ruga, fog, vonatkozik. És emellett az euró térség különleges adottságaira is koncentrálunk. Ez az éves növekedési jelentésnek egy külön pontja. Az eurozónát egy gazdasági egységnek kell tekinteni, fontos globális hatása miatt, és azért is, mert nagy kölcsönös függések vannak a tagállamok között. Emellett az Az aggregate fiscal stance is gócsú alá kell venni, és megnézni azt, hogy a tagállamok, az eurós tagállamok megfelelnek-e azon elvárásoknak, amelyeknek meg kell felelniük a növekedési támogatáshoz. Aztán a beruházási hézag hiány, ami mutatkozik, szintén egy fontos téma. Meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk ezt megszüntetni, úgy, hogy a tagállamok közötti beruházási tevékenységet megosztjuk. Aztán beszélnünk kell arról is, hogy hogyan tudjuk a felfele irányuló szociális és gazdasági hozzáigazodást, tehát a konvergencia kialakulását támogatni, és makrogazdasági egyensúlytalanságokról is beszélnünk kell, amelyek most már alacsonyabbak, alacsonyabbak, kisebbek, de még vannak. Emellett ezekről a témákról beszéltünk az árnyék jelentéstevőkkel, a makrogazdasági egyensúlytalanságokat kétféleképpen lehet csökkenteni. Az első az az, hogy a deficites országokat arra kérjük, hogy csökkentsék a béreket és a szociális költségeket, és a belső leértékelést függesszék fel, és kevesebbet importálnak ezáltal, de így ez az általános fellendülést Európában mm, hát akadályozza, vagy lassítja. Ezért másik utat kell választani, ez pedig részben a deficites országok erőfeszítéseiből áll, amelyeket versenyképesebbé kell tenni, és ezekben az országokban bizonyos reformokat kell bevezetni, de a másik oldalon ezt kiegészítve a többlettel rendelkező országok, külső többlettel rendelkező országok feladata is, hogy ezek is hozzájáruljanak a megoldáshoz, vagyis támogassák a belső keresletet beruházással és magasabb bérekkel. Azt gondoljuk tehát, hogy ez egy nagyon fontos vita, Úgyhogy ezen éves elemzésünkben ezt alaposan megnéztük. Végül pedig, ami az irányítást illeti, nemrégében fogadtuk el azt az álláspontot az Európai Parlamentben, hogy egy intézményközi egyezményt kellene aláírni az európai szemeszterről, az európai parlament szerepének erősítésével. És ez azt jelenteni, hogy a végső tanácsi vagy európai tanácsi döntés előtt a parlament nagyobb ráhatással lehetne a dolgokra. Továbbra is nagyon optimista vagyok. Azt hiszem, hogy mindenképpen hiteles jelentést tudunk készíteni, de még sok feladatunk van az árnyék jelentéstövőkkel, és nagyon hang, ha, hasznos őket meghallgatnunk, őket is, és más képviselőket is. Köszönöm szépen, elnök úr! Rapporteur, now we have uh, uh, speech time for the shadow rapporteur start. Köszönöm, most az árnyék előadók uh, kapnak szót Paunova asszony EPP részéről. Köszönöm. elnök úr, Ferber urat helyettesítem. Szeretném megköszönni Rodriguez asszonynak az eddig elvégzett uh, munkát, és az árnyékelőadó nevében is elismételném azokat, ami azokat a dolgokat, amik az EPP e számára fontosak. Noha a jelentés összességében észszerű, az eurozónáról szóló részben van néhány kritikus megjegyzés. Egyfelől a folyófizetési mérleg helyzetére vonatkozóan negatív megjegyzéseket tesz a jelentés, mi inkább a pozitív spillover hatásokra eh, koncentrálnánk az értékláncon keresztül, hiszen eh, ezek a töbletek eh, járnak ilyen pozitív spilloverrel emellett az euró övezet összesített költségvetési irányvonalát semlegesnek ábrázolni, az eltereli a figyelmet attól, hogy egyes országok nem tudnak megfelelni az elvárásoknak. Ehm, minden egyes eh, tagállamnak a saját eh, egyensúlytalanságára és eh, deficitjére kell figyelni, ami pedig a szimmetrikus kiigazításokat illeti, amelyeket a jelentés ünnepel, az számunkra elfogadhatatlan, mert azt jelenteni, hogy az erőseket gyengíti ehhez képest a legjobbak irányába való konvergenciát ajánlanánk, és e, az, hogy e, a szemeszterbe újabb jelző számokat vonnánk be, azzal a versenyképesség súlyoza, súlya csökkenne, amennyiben ilyen szociális jelzőszámok kerülnének be, hogy ezt a bizottság is mondja, javasolja, akkor azoknak, mint jelzőszámoknak ugyanolyan státusza kell, hogy legyen, mint a többinek, és egy mélyrehatóbb felülvizsgálatot, illetve elemzést is lehetővé kell tenniük. A már említetteken kívül szeretnénk négy dolgot hangsúlyosabbá tenni. Az egyik azon országok problematikája, amelyek az SGP-nek nem tudnak megfelelni. Ezt jobban ki kell domborítani. Vannak olyan országok, amelyeknek nulla a növekedése, leginkább azért, mert nem hajtották végre a strukturális reformokat, erről nem sok szó van a jelentésben, illetve egyes tagállamok az ország specifikus ajánlásokat sem tartják be, erről sincsen szó a jelentésben, és nagyon kis figyelmet szán a jelentés a produktivitás növelésének, mint a versenyképesség egyik eh, tényezőjének, miközben azt gondoljuk, hogy ez a szemeszter egyik fő eh, gondolata, alapgondolata. Tehát eh, kompromisszumos módosítókat szeretnénk mi is elérni, ahogy ezt az árnyék előadónk már említette is, illetve erről tárgyalások is folytak az árnyék előadók ülésein. Alapvetően az és és az ECRS kollégák módosítói között látunk átfedéseket, de vannak a kompromisszumok között olyan javaslatok is, amelyek eltérnek a jelentés racionális főcsapás irányától, és az, csak a szocialisták által benyújtott módosítók pedig különösen problémásak, nagyon távol állnak a mi elvárásainktól, azokon még sokat kell dolgozni. Arra számítunk, hogy pozitív lesz a hozzáállás, és jó lesz az együttműködés. Az árnyék előadónk mindenképpen beszeretné tartani a menetrendet, amit, amiben megegyeztünk. Köszönöm. Most az ECR nevében az árnyék előadó elnézést kér, mert nem tud itt eh, részt venni. Tremosa úr sincs itt az ALDE részéről. Papadimulis úr kap most szót a GUE részéről. Köszönöm, κύριε Πρόεδρε. Ε, ως κοιόδης εισηγητής μας απουσιάζει επίσης. Και... Nos, a mi árnyék előadónk is uh, hiányzik. Én vagyok itt helyette. Köszönjük Rodriguez asszonynak a munkáját, és köszönjük a munka bemutatását itt. Mi, a mi frakciónk megfogalmazott kritikákat az európai szemeszterrel kapcsolatban, illetve a bizottság álláspontjával kapcsolatban. Ezek jól ismert kritikák, Inkább most arra koncentrálnék, hogy mit kellene megváltoztatni ebben a szövegben, hogy pozitívabb legyen a kicsengése. Egyetértek Rodríguez asszonyjal abban, hogy erőteljesebb és kiegyensúlyozottabb növekedésre van szükség. Most ugyanis ez egy vérszegény és bizonytalan növekedés, nagyon nagy belső eltérésekkel, egyenlőtlenségekkel mivel tényszerűen megállapítható, hogy az eddig követett politika nem elég jó, más szakpolitikai mixre van szükség, el kell távolodnunk attól a dogmától, amely alapvetően az egyoldalú megszorításokra épül. Ez a megszorításos dogma eh, a beruházások csökkenéséhez vezetett, nem pedig a növekedéséhez. Európa sokkal rosszabb állapotban van, mint az amerikai gazdaság, és az eurozónán belül is növekedett a szegénység, az egyenlőtlenség és a munkanélküliség. Az Európai Parlament még nagyobb szerepet kellene, hogy kiköveteljen magának abban, hogy az új gazdaságpolitikát kidolgozzuk, és az jobban megfeleljen a fenntartható fejlődés elveinek. Nagyobb rugalmasságot kell biztosítani a növekedés és a beruházások érdekében. Emellett arra is rá kell mutatni. Hogy nem látjuk ebben a nem látunk semmit a harmadik pillérrel kapcsolatban, ami a bankunió harmadik pillérével kapcsolatban, ami a betétbiztosítási garancia terv lenne, e, holott az egy e, nélkülözhetetlen eleme az egész csomagnak, nem csak a biztonság miatt, amit adna, hanem egy nagyon pozitív jelzést küldene a fejlődés e, irányába. Szintén hiányzik a Rodriguez jelentésből a menekült válság, amely a gazdaságpolitikára is hatással van. Vannak, akik azt visítozzák, hogy Schengen megbukott, és mini Schengent kell létrehozni, vagy az egészet fel kell számolni. Én egyetértek a bizottsággal és a biztossággal, aki azt mondta, hogy a bizottsággal, aki azt, akik azt mondták, hogy a mini Schengen nem Schengen, a Schengen felszámolása az nem csak visszalépés lenne olyan ügyekben, amelyeket a tagállamok már elértek, aláírtak, megvalósítottak, hanem gazdasági károkkal is jár az, hogyha visszavezetjük a határellenőrzéseket. Nem lehet alakárt Európát üzemeltetni. Egy szeretjük Európát akkor, amikor kifizeti a gazdálkodókat, ehm, és mezőgazdasági támogatásokat nyújt, vagy kohéziós támogatásokat nyújt, de nem akarjuk végrehajtani a tanács, a bizottság, a parlament döntéseit akkor, amikor egységes választ kellene adni a menekült Izé válságra. Tehát meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét, hogy eh, ha egyes országoknak eh, pont a migránsválság miatt eh, nem várt kiadásai keletkeznek. És itt Görögország egy nagyon jó példa, mert eh, az érkezők 85%-a Görögországon keresztül lép be, akkor fel kell függeszteni a fiskális deficitre vonatkozó bizonyos szabályokat. Ráadásul eh, nem csak eh, azt kellene nézni a bizottságnak, hogy az egyensúlytalanság deficitben jelenik meg, hanem vannak olyan országok, amelyeknek az egyensúlytalansága E, több, több, többletekben e, jelentkezik, formájában jelentkezik. Kigoldúr következik. A shadow, uh, Bászáig Holt az árnyék jelentéstevünk nem tud itt lenni, ezért e, én foglalnám össze először is a jelentés főbb üzeneteit. Köszönöm Rodríguez asszonynak, az előadónak az idáig lefolytatott kitűnő együttműködést. És néhány észrevételem van. Egy sor módosítóval egy nyomatékos zöld politikai stratégia fontosságát hangsúlyozunk az e- egészben és az európai szemeszterben. Ez nem csak a zöldek álláspontja, hanem ez az európai szemeszter stratégiáját összességében javítaná. Jelenleg nem áll fenn a konzisztencia, és az holott az ETS megerősíti, hogy a bizottság a 2020 utáni stratégiát, a leg, az EU 2020 stratégiáját ennek megfelelően tudná legjobban használni. Ráadásul az európai szemeszter ajánlások utolsó fordulójában a környezeti és a fiskális reformokra vonatkozó javaslatokat elutasították. A zászlós hajós kezdeményezések, mondjuk a forrás Hatékony Európa kezdeményezései az Európa 2020 stratégia integráns részei. Ráadásul az Európai Bizottság országjelentéseiben 23 ország számára azt olvassuk, hogy zöld adóváltoztatást eszközöljének. 17 országtól azt kérik, hogy megújuló energiaforrásokra álljanak rá, 11-től, hogy a káros anyagok kibocsátása csökkentse. Belgium, Luxemburg és Írországra az országjelentés azt mondja ki, hogy az országon belül megállapított széndiokszid csökkentési célokat sem tudják elérni. Azaz tehát az ország, az EU szemeszterben az ország specifikus zöld ajánlások a COP21 ajánlásainak is megfelelnének, valamint a bizottság más kezdeményezéseinek, például a körforgásos gazdaságról szóló csomagban foglaltaknak is jobban megfelelne. A parlament supranacionális testület és a hatáskörünk kerül veszélybe, hogyha a szemeszterről szóló jelentésben nem nyomatékosítanánk a szuficites és a deficites országok közötti jobb elosztás igényét. Nyomatékkal mondom a néppárt küldötteinek, hogy az önök hagyománya abban áll, hogy egy pán-európai, éppen önszólítom meg képviselőtársam, tehát önök egy pán-európai párt hagyományát követik. Márpedig, hogyha vannak deficites és szuficites ország, ha vannak deficites országok, akkor kell, hogy legyen szuficites ország. Hogyha a szuficites országok Európán kívül lesznek, akkor deficitbe kerülnek, és végezetül akkor majd a Marsról, a Holdról vagy a Vénuszról kell, hogy a további keresletet eh, megszerezzék önök. Szóval a gazdaságok makrogazdasági kiegyensúlyozásának igényét nem adhatjuk fel. Kérem a néppártot, hogy térjen vissza a helyzet tisztességes, őszintes elemzéséhez a bizottság ország beszámolói alapján. Visszatérek a dokumentumhoz, az EU jelenlegi gazdasági szuficitje lehetővé tenné a korrekciót a szélsőséges, szuficites országoktól a bizottságnak megfelelő korrekciós intézkedéseket kell kérnie. A nagy folyófizetési mérnek, mérleg szuficites országoknak segít, hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy fellendítsék az országon belüli fogyasztást, és így a beruházást a külső kereslettől való erős függés a növekedést hozza veszélybe, és veszélyezteti a belső piac fellendülését is. Ezért tehát reméljük, hogy az árnyék jelentéstevők véleményét jobban figyelembe veszi az előadó, és nem a nemzeti takarékossági, eh, szuficites országok takarékossági narratíváját kényszerítik majd mindenkire. Ezzel pedig Márkó Valli kapszót az FDD nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadónak az elvégzett munkát. Nem könnyű. Nem könnyű itt közös álláspontot találni a parlamentben, ezt eh, az elmúlt jelentés vitája során is láttuk. Ebben az ügyben pedig a növekedésről van szó a növekedés szolgáló intézkedésekről van szó. Én inkább persze fejlődésről, semmint növekedésről beszélnék. Azt gondolom, hogy nem kell végtelenül fejlődnünk, sokkal inkább a fejlődésre kell koncentrálnunk. A bizottság jelentésében három fő element szerepel, amely felmutatja hiányosságunkat is, és melyek ezek a költségvetési figyelem, fegyelem, a rugalmassággal összekapcsolva, amely a, amely rugalmasságot főleg a szocialisták kérik. De hát a rugalmasság nem elegendő ahhoz, hogy a problémáknak véget vessünk, például a hiányzó beruházások problémájának vagy a munkanélküliség problémájának sem lehet így eh, véget vetni, főleg azért, mert a lakosság egy része, részét hagyjuk leszakadni, és a munkanélküliség csapdájában vergődni, ráadásul a defláció problémáját sem tudjuk így megoldani. Ugyanez a probléma igaz a reformokra is. Reformokat hajtunk végre, és ezzel voltak éppen elértéktelenítjük a fizetéseket a fizetések vásárló értékét elértéktelenítjük, és nem csoda, hogy az Európai Bizottság növekedési politikájának hiányosságai feldühítik az embereket. A harmadik e, pillér vagy csapás irány pedig a magánberuházásokat hangsúlyozza, ezeket akarja hely, helyzetbe hozni, voltak éppen a közvagyont erodálja ez a privatizációs hullám, és hatalmas magánhatalmi központokat hoz létre. Összességében azt mondhatjuk, hogy ez a politika megfeneklett, és láthattuk a legutolsó európai parlamenti választásokon is, hogy növekszik a politikában kétkedő szavazók aránya. Éppen ezért biztosítani kell, hogy a költségvetések számára valódi nagy rugalmasságot biztosítsunk, és így az igazi szorító problémákat, az aggasztó, riasztó munkanélküliséget például osszuk meg. Véget kell vetni azoknak a helyzet, érintetteknek, amelyek olyan törvénycsomagokat hoztak létre, mint Olaszországban a fiskál kompaktot, amelyel csak takarékoskodnak, ahelyett, hogy a beruházási pályára állítanák, a növekedés és fejlődési pályára állítanák a gazdaságot. Folyamatosan csak az adósságtörlesztés és a költség csökkentésről hallunk, ez pedig elégedetlenséget vált ki, és elszegényedést a lakosság körében. Ahogyan Sven kollega és mások is mondták itt a vitában, arra van szükség, hogy figyelembe vegyék az árnyék jelentéstevők véleményét, és kiegyensúlyozzuk a szuficit és a deficites országok viszonyát. Egyensúlytalanság jött létre, Hollandia és Németország őrült szintű szuficitet értek el. Persze Hollandiában a GDP kisebb, tehát ilyen módon maga a bruttó szuficit is kisebb, de hát a német szuficit valóban megbontja az európai egyensúlyt. Úgy gondolom, hogy a jelentésben határozottabban rá kellene mutatni erre a problémára, hiszen a deficit és szuficit egyensúlytalansága komoly veszélyeket rejt magában, ahogyan láttuk Dél-Európa országai esetében alternatív megoldásokra volna most már végre szükség, hiszen az Európai Parlament nem elégedhet meg a nemzetállamoktól és a, ilyen módon a tanácstól származó véleményekkel. Tekintsünk ki az USA-ra, a Fedre, és nézzük meg a migrációs válságot, a gazdasági problémát, az Egyesült Királyságban lévő deferendumot, ezeket mind-mind figyelembe kell venni, és látni kell, hogy növekszik az Európa ellenes hangulat, vagy az ultranacionalista halladat. Éppen ezért tehát valami új, valamilyen posztideológikus megoldásra volna szükség annak érdekében, hogy az instabilitás stabilitással váltsuk fel, és kitekintést adjunk az elkövetkező hónapokban és években az európai gazdaságnak. Vagy az öt elnök jelentésében lehet egy megoldás, amely teljesen hibás a megítélésünk szerint, hiszen voltak éppen nem demokratikus ország, intézmények számára adnák át a nemzeti hatásköröket. Ez a szupranacionális megoldás mindenképpen bukásra van, gyalázatos, szégyenletes bukásra van ítélve a technokrácia ö, diktatúrája nem érvényesülhet. Vagy visszatérünk a nacionalizmushoz, esetleg a szélsőségesek térnyeréséhez ezt is ki kell zárnunk. Éppen ezért egy harmadik útra kell lépnünk, lehetővé kell adni, tenni a tagállamok számára demokratikus módon, hogy a fiskális láncokban és monetáris láncokban nagyobb részt vállaljanak, és például optolhassanak magyarul, kiléphessenek az euróból, hiszen az euróval nem lehet küzdeni a szegénység, illetve az euróval nem lehet küzdeni az takarékosság ellen. Biztosítani kell tehát a kilépés lehetőségét azért, hogy konkrét beruházási lehetőségek jöjjenek létre, ezen felül pedig egy fenntartható növekedési pályára kell állni. Véget kell vetni a nacionalizmusoknak, de átláthatóvá kell tenni a pénzügyi áramlatokat, a banki mozgásokat, szabályozni kell a pénzügyi piacokat, és az árnyékbank rendszert is szabályozni kell, úgy, hogy ezek ne globális tevékenysége váltsák a jelenlegi európai tevékenységüket. És persze meg kell akadályozni a bűnözői tevékenység térnyerését is. Szűk mesdjén játszunk, szűk játék lehetőségeink vannak, Persze, vannak fiskális akadályok is, de hogyha csak fiskálisan közelítjük meg a problémát, csak a Euró, az euróval akarjuk megoldani, akkor csődöt fogunk mondani. Mondom, az öt elnök jelentése nem megoldás, és a nacionalizmus sem megoldás. Egy harmadik útra van szükség. Rendben van az ELNF nevében Barbara Kappel kapszót. Én magam vagyok az árnyék jelentéstől. Um, die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2016 sind klar. A 2016-os növekedési jelentésben ugyanazok a célkitűzések vannak, mint az előző évben a strukturális reformok folytatása, a költségvetési konszolidáció folytatása, beruházási tevékenység támogatása. A jelentéstevő nagyon jól kitért ezekre a célkitűzésekre, kiválóan kidolgozta azt, hogy az ő véleménye szerint mi, felad, milyen feladatokra van még szükség. Az Európai Stratégiai Beruházási Alapot ki kell használni, ez nagyon fontos potenciált jelenthet. Ez valóban fontos téma, állami beruházásokról van e-, ennek során szó, de ne felejtsük el, hogy a magánberuházásokat is támogatni kell ami azonban szerintem nem igazán sikert ígérő, ez a harmadik, a harmadik pillér bevezetése a betétbiztosításokkal kapcsolatban, ez szá, szerintem egy átcsoportis, csoportosítási aktivitás olyan országokból, ahol már jól működik a konszolidáció, olyan országokból, ahol még nem. Aztán második pont. Nagyon fontos egy új, második generációs strukturális reformokról beszélni. Számomra még nem teljesen világos, hogy ennek hogy kell kinéznie. Nagyon örülnék olyan strukturális reformoknak, amelyek az ország specifikus ajánlásokban újra és újra szerepelnek, és amelyeket sajnos a tagállamok csak nagyon kis részben alkalmaztak, tizen, valósítottak meg 11%-ban, tehát a strukturális reformokat végre kell hajtani. Láttuk, hogy a válság végre, ö, ö, leküzdésében pontosan azok az országokat azokban az országban, ahol, amelyeket jobban érintett a válság, azokban jobban megvalósították a strukturális reformokat, ezért most ezek versenyképesek. Ez belátható, és ezt pozitív aspektusként említeni kellene az éves jelentésben. Aztán emellett, amikor strukturális reformokról beszélünk, az is nagyon fontos, hogy az Európa 2020 eh, célkitűzések, amelyek a strukturális reformokban még nem igazán tükröződnek, nos, hogy ezek a célkitűzések az európai szemeszterben valóban megvalósuljon, a konvergencia, koherencia jöjjön létre ezen célkitűzésekben ezen célkitűzések a nemzeti, tehát a tagállami célkitűzésekkel egybe kell, hogy csengjenek. A tagállamok adták tovább az Európai Uniónak és hát a bizottságnak az adatokat. Ami a kompromisszumos javaslatokat illeti, amelyeket a legutóbbi árnyékjelentéstövő ülésen kidolgoztunk, azt gondolom, hogy ami a pozitív megközelítéseket illeti, ezeket nem látom a kompromisszumban. Számomra a kompromisszumok nem kiegyensúlyozottak. 22 kompromisszumos javaslat van, maximum egy ötödében találom meg az én álláspontomat. A véleményem szerint rosszul ítélték itt meg azt is, hogy az euró térségre kell koncentrálni. Itt szimmetrikus kiigazításról van szó, euró felértékelése, a a szociális dömping megakadályozása, de ez nem valósul meg. Sőt, ennek az ellentéte igaz. Én szerintem ezek a pontok kevéssé találhatók meg a kompromisszumos javaslatokban. Jobb lenne, hogyha ezek kiegyensúlyozottabbak lennének, és szerintem kevesebb Oxfam eh, tanulmányt kellene olvasni, és inkább a reálpolitikával foglalkozni. Eh, eh, Következik a spontán hozzászólások köre. Morvia szúr, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én az államadóságra szeretnék koncentrálni. Látnunk kell, hogy az Európai Unió legalábbis 2010 után a hitelezők uniója. Egyrészt itt vannak a tagállamok, olyan tagállamok, amelyek kölcsönöznek, és vannak olyan, tehát hiteleznek, és vannak olyan tagállamok, amelyek pedig igénybe veszik ezeket a kölcsönöket. Korábban az egyenlők uniója voltunk, most a hitelezők és hitelt felvevők uniója vagyunk. A Görögország esetében konkrétan egy ország más országnak mm, adott kölcsönt, más esetekben pedig Ciprus, Spanyolország, és más esetekben pedig volt egy közvetítő szervezet. Ezzel az kérdéssel szembe kell nézni, mi lesz, hogyha az Európai Unió már nem az egyenlők uniója, akkor hova megyünk? Merre fele megyünk? Ami, hogyha pedig hitelezők és hitelfelvevők uniója vagyunk, akkor mi a szerepe az Európai Unió ö, intézményeinek? Az Európai Bizottság még a szerződések őrzője? vagy védelmezője, vagy pedig a trojka az, amely a hitelezők igényeit figyelembe véve irányít mindent. Az LKB még független monetáris szervezet, még mindig ők ellenőrzik a rendszer szintű bankokat, vagy csak a trojka egy tagját adják, amely a hitelezők érdekeit védi. Ami pedig a hitelezőket illeti, egyre több tagállami költ kötvényt vásárolnak fel a másodlagos piacokon. Hogyha ezt a problémát nem oldjuk meg, akkor az Európai Unió hatalmas problémával fog szembenézni. Vissza kell tehát térni a szeredeti állapothoz. És az adósság kérdését nyíltan meg kell beszélni és meg kell oldani. Enélkül az úgynevezett hitelezők és, költ és hitelfelvevők országai leszünk, uniója leszünk, legalábbis elméletben, mert mint tudják, Görögországban még vannak nyitott kérdések a háborús követelésekkel, háború utáni követelésekkel kapcsolatban. ennek az hit eladósodásnak vagy adóságállománynak a neutralizációjáról is beszélnünk kell. Másodszor, a, az, azok a tagállamok, amelyeket, amelyek hitelt vesznek fel, mi történt Ukrajnával? Ezt, ezt hiszen példából kiindulhatunk. Ukrajna esetében elfogadtuk a haircut megoldást, a, a visszafizetés elhalasztását, és volt egy olyan klauzula is, amely szerint Ukrajna csak akkor kezdje el újra törleszteni a hiteleket, hogyha újra növekedési pályára áll. Ami Görögországot illeti, itt a szociális biztonságot leépítik, az emberek utcára vonulnak, a gazdák az utcára vonulnak, és ez a többi tagállamra is kihatással lesz. Ezzel kapcsolatban semmi kétségünk nem lehet. Végül pedig beszélünk-e valaha is komolyan a hitel kérdéséről, a többi frakcióval együtt, tehát a frakciókkal együtt. Az LKR és én az önök rendelkezésére állok, hogyha ilyen vitát szeretnének folytatni. Köszönöm szépen. Nem, szeret, nem tudom, hogy a jelentéstevő szeretné -e lezárni a vitát. But, uh, I... Nagyon rövid lesz. Nagyon hálás vagyok ezért a vitáért, mert hasznos lesz mindez a munkámhoz, amikor megszövegezzük az utolsó kompromisszumos blokkot, illetve kicsit változtatunk a már megszövegezett kompromisszumokon. Néhány megjegyzésem azért lenne. Európának szüksége van arra, hogy a globális versenyképességét javítsa, és nyilvánvalóan ezt negatív hozzáállással nem lehet megtenni. És arról beszélünk ugye, hogy hogyan lehet ezt elérni, miközben a fellendülés körülményeit is megteremtjük. A, ami a reformokat illeti, a reformok célja az, hogy az Európa 2020 stratégia eh, átfogó céljait eh, megteremtsük, már pedig az eh, energiaátállást, munkahelyteremtést, növekedést, digitális forradalmat is magába foglal, tehát reformok és beruházások. Ami a, az összesített költségvetési irányvonalat illeti, akkor ott pontosítanék szerintem, az eurozóna magát egy gazdasági entitásként definiálja, de nem szabad, hogy az egyes tagállamok egyéni felelősségét elfelejtsük. Tehát a makrogazdasági felügyelet normál módszereit a fiskális politika, illetve gazdaságpolitika vonatkozásában folytatni kell. Nyilván az új kompromisszumos módosítókba ezt jobban figyelembe vesszük. Volt né, jó néhány megjegyzés, amire szintén reagálnék az eurozóna bonyolult problémáival kapcsolatban. Ezeket meg kell oldani, csak így lehet a kiegyensúlyozottabb növekedés motorja. A jelentésünkben ezeket a problémákat is részletesebben kell tárgyalni, mint a korábbi jelentésekben. Az Európai Bizottságnak is az volt a célja, ez volt a célja, amikor az eurozóna problémáit ilyen nagy hangsúlyjal kezelte. Ez, ezek elvárások, amelyeknek a parlamentnek is meg kell felelnie. Még egyszer megköszönöm a különböző megjegyzéseket és ezeket fel is fogjuk használni. Köszönöm. Két két megjegyzés van ezzel kapcsolatban, mondja az elnök. A foglalkoztatási bizottság véleményt, jelentést készít, a költségvetési pedig véleményt készít. Jelenlegi menetrend szerint február 18-án szavazunk itt, a plenárison pedig a februári második plenárison. Ezzel ez a napirendi pont is lezárható. Egyéb napirendi pontok, egyéb kérdések, van-e valakinek egyéb napirendi pontja? Ha nincs, akkor lezárhatjuk az ülést. A következő találkozónk az február 15-én hétfőn délután lesz. Köszönöm. Many thanks, Meg, for the help.